Kedves kollégák, javasolom, hogy kezdjük el az ülést. Van néhány bejelenteni valom. Délelőtt Régner asszonyt kineveztük Jean-Marie Le Pen joga felfüggesztése ügyében a jelentés készítőjének, illetve Jean-François Zsárok mentelmi joga ügyében megtörtént a kinevezés. Zevska úr a fizetésképtelenségi eljárás felelős lett. Úgyhogy arra kérem a szakbizottságot, hogy már Mizotto javaslatát nyugtázza a 133-as szabály alapján eljárva a Venetói régióban a híres városok kereskedelmi célú hasznosítása az EU, illetve nem EU-s tagállamok témaköre, valamint Dominik Márten a KKV kifizetések felgyorsítása, meg Veszkős Kamanini képviselő pedig a fórum felelős helyettek, és Kanyete úr pedig a 2016. február, a július 12-én az ülésen szereplő témánk előadója lett. Köszöntöm a bizottság képviselőjét, és megadom a szót. A pénzügyi stabilitás, a pénzügyi szolgáltatások, illetve a tőkepiaci unió főigazgatósága két szakértőjét szeretettel köszöntöm. Notabon úr kapja meg elsőként a szót, és kíváncsian várjuk a megállapításaikat a közmeghallgatás beszámolóját a nem kötelező iránymutatásokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást, hogy a júri előtt beszámoljak a társadalmi konzultáció, a nem kötelező iránymutatásokkal kapcsolatos tapasztalatainkról, a nem pénzügyi adatok vállalatok által biztosított adatai. Két hónapja lezárult a folyamat, és a beszámolók előkészítés alatt állnak, de egyfajta primőrként előzetest adunk a megállapításokból, és a visszajelzések alapján össze fogjuk állítani az iránymutatásokat, illetve reméljük, hogy az év végéig ezt rendelkezésre tudjuk bocsátani, illetve elérhetővé tudjuk tenni. Ezzel át is adom Nikola Bernyének a szót, aki a konzultáció előzetes megállapításait fogja részletesen bemutatni önöknek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok. Egészen gyorsan, röviden szeretnék beszámolni önöknek ma összefoglaló jelleggel, hogyha el tudom indítani a prezentációt. mint hogyha nem működne, de most már igen. Tehát először is emlékeztetném önöket arra, hogy ez a munka a nem kötelező iránymutatások témakörében a 2014 per 95-ös irányelv alapján történik, vagyis a nem pénzügyi, illetve az esélyegyenlőségi adatszolgáltatások a nagy társaságok részéről témakörben. Ez 2014. decemberben lépett hatályba, és a tagállamok folyamatosan ültetik át a nemzeti jogba. Ez a folyamat idén decemberig tart, és akkor zárul le. Az Európai Bizottság pedig informális workshopot szervezett a tagállamok képviselőivel, hogy elősegítsük az átültetést. Három ülésünk volt 2015. februárban és szeptemberben, aztán az idei évben egyet már tartottunk, és szeptemberben vagy októberben lesz a következő. A kettes cikk nem kötelező iránymutatásokat kér a nem pénzügyi információkról történő beszámolás gyakorlatával kapcsolatban az Európai Bizottságtól. Idén januárban elindult a társadalmi konzultáció, ami április közepéig tartott. Alapvetően az érintettek véleményét szerettük volna megkérdezni arról, hogy a nem pénzügyi információknak mi a célközönsége, és mik a releváns információk a vállalatok szempontjából, illetve az olvasók szempontjából is. És az érintettek úgy vélekedtek, hogy általánosabb megközelítést kellene előtérbe helyeznünk. Általánosabb elvekre építve, illetve a legfontosabb témaköröket meghatározva. Például a teljesítmény kulcsmutatók és a cégek teljesítmény adatai jelentek itt meg. Aztán felmerült az is, hogy mi legyen az összefüggés a bizottsági, illetve a nemzeti útmutatások és a keretek között. Mint a, az érintettek véleménye szerint az esélyegyenlőséget az igazgatóságokban biztosítani kellene az iránymutatások révén. Nagyon örültünk a nagyarányú részvételnek. 355 hozzászólást kaptunk, ami sokkal több, mint amit 2010-ben kaptunk, amikor magáról az irányelvről tartottunk konzultációt. Akkor 259 visszajelzés érkezett. Azt tehát a benyomásunk, hogy nő a részvétel, és ez arra utal, hogy az érintettek, illetve a társaságok képviselői egyre inkább látják ennek a munkának a fontosságát, illetve hogy a nem pénzügyi adatszolgáltatás és a nem kötelező útmutató az valóban hasznos. Ez egy átfogó képet biztosít az adatszolgáltatások helyzetéről, a tekintetben, hogy a releváns érintettek mennyiben vesznek részt ebben, illetve hogy a földrajzi egyensúly az hogy alakul és milyen képet mutat. A társaságoktól kapott válaszoknak eh, nagyjából az 50%-a esetében gazdasági társaságokat jelent, illetve különböző civil szervezetek egynegyedét küldték be a válaszoknak, és ezen kívül még különböző magánszemélyek véleménye érkezett. Ami a földrajzi elosztást illeti, a következőt tapasztaltunk. Több mint 50 hozzászólás érkezett Németországból, aztán több mint 30-at kaptunk Franciaországból, az Egyesült Királyságból, illetve Belgiumból is. Nemzetközi és európai szervezetek szintén visszajelzést adtak, a brüsszeli szervezetektől is kaptunk észrevételeket. Azután jelentős számban érkeztek különböző tagállami hozzászólások, és harmadik felek, harmadik államok szintén megkerestek bennünket. Ahogy említettem, fele a hozzájárulásoknak, vagy csak nem fele érkezett gazdasági társaságoktól, illetve üzleti szervezetektől. És azt gondolom, hogy a beérkezett üzenetek kiegyensúlyozottan tükrözik a vállalatok véleményét, álláspontját ezzel a jogalkotási folyamattal, illetve az e, iránymutatással kapcsolatban. A legtöbb résztvevő úgy nyilatkozott, hogy már is biztosítanak adatszolgáltatást nem pénzügyi információk kapcsán, és a, nem is tudjuk pontosan, hogy milyen formában, de körülbelül fele a résztvevő társaságoknak már is nyújt ilyen adatszolgáltatást. Tehát ennek megvannak a kialakult beszámolási keretei. Elemezve az adatokat, nem tudok teljes körülön beszámolni most, de annyit el tudok mondani, hogy nagyon jelentős érdeklődést mutattak azok az érdekeltek, akik az információk lényegi mm, szerepét fontosnak tartják, illetve úgy látják, hogy a nem pénzügyi jellegű adatszolgáltatás valóban fontos a cégek életében. És hogy ezzel kapcsolatban az iránymutatásnak arra is ki kellene térnie, hogy milyen típusú információk különösen fontosak. Tehát a releváns információkat és nem egyebeket kellene előírni. Ami az információ egyéb jellegzetességét, illetve típusait illeti, azt emelték ki a válaszadók, hogy az információk legyenek hasznosak és megbízhatóak Azután szintén fontosnak tartották a visszajelzést adók, hogy jó minőségű információkat kell biztosítani, amelyek valóban hasznosak. A következő témám az, hogy az iránymutatások elkészítése során hogyan közelítsük meg ezt a témát. És a legtöbb visszajelzésünk arra mutat, hogy a legfontosabb alapelvek, illetve a mutatószámok, a legfelső szintű mutatók a leglényegesebbek. És nagyjából egyharmada a válaszadóknak részletesebb, illetve jobb leírást adó útmutatást kérnek tőlünk. Feltettünk kérdéseket a teljesítmények kulcsmutatóiról és a számszerűsíthető információk témaköréről. És ebből, illetve a válaszokból azt látjuk, az az irány bontakozik ki, hogy rugalmasságot szeretnének, és a legfontosabb alap rövid átfogó képet adni önöknek. Még hogyha sekélyes, felszínes módon eh, szóltam is az információkról, de egyelőre ennyivel rendelkezünk. És néhány héten belül elkészülnek az elemzések, ezek felkerülnek a honlapunkra. Most véglegesítjük az iránymutatásokat, és a célunk, hogy évvégéig elkészüljenek. jelen pillanatban ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm a figyelmet, várom a kérdéseiket. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a kérdések számára a lehetőséget. Önöké a szó. Sergio, Koferáti úr. Grazie. Köszönöm. Elnök asszony, hát az a munka, amit elvégeztek, az egy nagyon fontos munka, és azt hiszem objektíven hozzájárul, legalábbis az én véleményem szerint a e, mi munkánkhoz nagyon értékes általánosságban egy ilyet e, elvégezni, tehát hogy legyen, legyen átláthatóság az olyan tevéken, tevékenységekre vonatkozóan, amelyek befolyásolják az Európai Unió országainak gazdaságát. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a témával, nagyon határozottan dolgoztunk, nem csak ebben a szakbizottságban egyébként, hanem másútt is. Az volt a célkitűzésünk, hogy sikerüljön legalább az iránymutatásokkal kapcsolatban megállapodásra jutni, és hogy legyenek meg azok az elemek, amelyeknek nyilván általánosaknak kell lenniük, de mégis a nem pénzügyi információ közétételére vonatkozóan legyen egyfajta kompromisszum, egyfajta közös álláspont. Nagyra becsülöm tehát a szándékukat, a szándékaikat és az előfeszítéseiket, viszont feltennék egy kérdést. Ezek az iránymutatások nem köz, kötelező érvényűek, és kérdezem az Európai Bizottság véleményét, hogy hogyan lehet az információk összevethetőségét elérni, hiszen az egyes vállalatok különböző információkat biztosítanak, és ugye nyilván önök is tudják, hogy nem csak az a fontos, hogy ismerjük meg egy adott vállalatra vonatkozó információkat, a vállalat szándékait, hanem hogy össze tudjuk ezt vetni a többi vállalat által beküldött rendelkezésre bocsátott információval. Ezért én azt kérdezem a bizottságtól, hogy hogyan tudják garantálni azt, hogy mondjuk egy állampolgár ezeket a különböző információkat meg, megértse, és emellett van még egy kérdésem, ugye ágazatonként, illetve általánosságban kell, hogy információ szerepeljen, és ez benne van az iránymutatásokban, tehát a nem kötelező érvényű iránymutatások ezt előírják, majd be, elkerül ez a szavazásra, eljut ez a szavazásig, és többször kiderült az, hogy ezek az elemek, amelyek egyébként nagyon fontosak, tehát most mondtam nemrégiben, hogy nagyon fontos az, hogy összevethetőek legyenek az egyes vállalatok egymással, tehát ezért fontosak ezek az elemek egyfelől, másfelől pedig azért, mert konkrétan érdemes, hogy be tudjuk azonosítani, vagy be tudják önök azonosítani, hogy ezek a mutatók pontosan melyek is, melyek azok, amelyek fontosak, amelyekre szükség van. Hiszen ha átfogóan értékelünk egy céget, akkor mindig vannak olyan mutatók, amelyeknek az értékére odafigyelünk, vannak gazdasági jellegű mutatók, vannak szociális jellegű mutatók, és, és ezeket a, az elsődleges indikátorok határozzák meg. Tehát ezzel kapcsolatban érdekelne a bizottság kiegészítése. Tehát Elmondtam, hogy nagyra becsülöm a munkájukat. Természetesnek tartom ezt az eljárást, amely javít a hatékonyságon. Ugye korábban az irányelven már dolgoztunk, a nem pénzügyi információk közvetételére vonatkozóan, tehát egy kis kiegészítést szeretnék kapni a bizottságtól. Köszönöm. Köszönöm szépen, Durán úr. Elnök asszony, köszönöm szépen. Sergio Cofferati után talán nem könnyű szót kérnem, hiszen ő sokkal intelligensebb, mint én, és ő biztos megértette azon nyilatkozatát, én viszont nem, tehát elnézést kérek. Ez az én hibám nyilván, nincs kétség, de nem értettem meg, hogy mik azok a kritériumok, az ismérvek, amelyek az iránymutatást meghatározzák. Tehát egészen konkrétan milyen szociális környezetvédelmi és nem is tudom típusú kérdések, illetve témák szerepeltek a konzultációban, amiket kérdeztek a megkeresett vállalatoktól, illetve magánszemélyektől. Mert a nagy általánosságok azok követhetők, bocsánat a kifejezését, viszont az nem világos, hogy konkrétan milyen ö, témakörökben tették fel a kérdéseiket, illetve miről volt szó. Elnézést, hogy ilyen e, egyszerűen fogalmazok, de e, igazából nem egészen látom át, hogy miről van szó. Elnök, Düran úr, szerintem nincs ezzel egyedül, de az Európai Bizottság nyilván konkrétabb információkról is tájékoztat majd bennünket érthető formában. Most visszadom a bizottság képviselőnek a szót. Thank you, uh, Madam. Well, as we said, it was a... Köszönöm szépen. Ahogy mondtam, ez a nyilvános uh, konzultáció volt, tehát a kérdések eredetileg voltak, és jelenleg próbáljuk feldolgozni a visszajelzéseket. Még nem döntöttünk arról, hogy hogyan fogunk eljárni. Ahogy elmondtam a bevezetőmben is, nem is igazán tettük még itt a um, a válaszok feldolgozását, tehát nagyon korai szakaszban tartunk, és bármennyire is sajnálom nem tudok több mindent elmondani erről, mert még nem fejeztük be a tárgyalásokat erről a bizottságban. Bizonyos különböző voltak a kommentek, amiket kaptunk, a megjegyzések, amiket kaptunk. nem, volt, aki azt mondta, hogy ne térjünk ki külön szektorokra. Az Európai Bizottságnál még nem igazán döntöttünk arról, hogy hogyan fogunk eljárni. Néhány héten belül fogunk dönteni, és akkor szívesen visszatérünk önökhez, hogyha már egy megfelelő vitát folytattunk le az Európai Bizottságban erről. Elnök, Koferáti úr kérdésére sem tud most válaszolni akkor. Nagyon sajnálom, asszonyom, szívesen válaszolnék a felmerült kérdésed, de mivel nagyon egy korai szakaszban tartunk, nem tudok többet mondani. Elnök, úgy vélem, hogy um, a továbbiakban is uh, um, ragaszkodni kell ahhoz, hogy legyen majd egy találkozó, ahol specifikus és konkrét válaszokat tudunk kapni. Köszönöm szépen. Koferáti úr kíván ismételten szólni. Tudomásul veszem, hogy a jó akarat az nem mindig elegendő, de akkor azt megtudhatnám esetleg, hogy az idő beosztásról tudnának-e tájékoztatást adni. Tehát mikor kapjuk meg körülbelül önöktől a választ ezekre a kérdésekre? Mert hát nyilván én elkerülnék még egy ilyen meghallgatást, mint a mostani. Köszönöm. Uh, Igen, Koferati úr, mi örömmel fogunk visszatérni az önök szabadságában a nyári szünet után szeptember elején, ha kívánják. Oké, okay, we will. Elnök, rendben, ezt feljegyezzük. But it's good that uh, someone works Igen, jó az, hogy valaki dolgozik a nyár során. Köszönjük szépen. So We, we have a break for some minutes. Néhány perces szünetet tartunk, mielőtt még megelkeznének a vendégeink, és utána folytatjuk az ukrajnai meghallgatással. Dear colleagues, let us begin. Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. először is vendégeink között az Európai Parlamentben, akik részt vesznek ezen a közmeghallgatáson az ukrajnai igazságügyi reformmal kapcsolatban, amelyet a Jogi Szakbizottság szervezett az Európai Parlament EU Ukrajna Parlamenti Társulás bizottságba delegált küldöttségével. Itt van a külügyi szakbizottság is, a belügyi szakbizottság is, illetve az Euronest parlamenti közgyűlésbe küldött delegáció is. Különösképpen szeretném üdvözölni Petrenko igazságügyi minisztert, a parlament elnök helyettesét Szirió urat, Pucenko ügyész urat, illetve Vera Jurova biztosasszonyt és minden más vendégünket is, akik ide érkeztek hozzánk, főként Ukrajnából a mai napon. Petrenko úr, urat elkísérte Jancsuk úr is, aki az igazságügyminiszter helyettes, és az főügyészt Jevemi Jenyi úr is elkísérte, aki a főügyész helyettes. a bevezetők után, amelyeket már a vendégeink tartanak meg, két panelbeszélgetés lesz majd. Az első panel az alkotmányra alkotmányreformjára fog koncentrálni, az igazságügyre fog koncentrálni, Hautala asszony lesz a levezetője ennek, és a második panel pedig um, az ügyészség reformjával fog és Makovely asszony fogja ezt bírók jogállásáról, és az Európai Parlament érdeklődő figyeli ezeket az eseményeket. A delegációnk látogatást tett Kijevben a múlt év szeptemberében, és ez a jelenlegi találkozó igazából egy következménye ezeknek a korábbi találkozóknak. Egyébként Jurova asszony is Kijevben járt ugyanazon a napon. A szakbizottság delegációja találkozott Poroshenko elnökkel, az Európai Integrációs Iroda vezetőjével, a korrupció ellenes iroda képviselőjével, a legfelsőbb bíróság képviselőjével, illetve a civil társadalmi képviselőkkel, és enged. hadd mondjam el gyakorlati szempontból azt, hogy bizonyára tudják azt, hogy a legértékesebb dolog itt az Európai Parlamentben az idő, és elnézést kérek már előre is, hogyha egyfajta rendőrként fogok fellépni, akkor, amikor az időbetartásáról van szó. Szeretném megadni a szót Andrei Plenkovics úrnak, aki az Európai Parlament, EU-Ukrajna parlamenti közös delegált küldöttség tagja. Köszönöm szépen, Pável, köszönöm szépen, tisztelt vendégek, tisztelt barátaink. Nagy megtiszteltetés az számunkra az, hogy itt egy meghallgatást tarthatunk az igazságügyi reformról Ukrajna e, esetében, és nagy megtiszteltetés az, hogy itt lehetek. Nagyon időszerű ez a találkozó, és nagyon jó, hogy egy ilyen szexuális e, szakbizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, és megvizsgálhatjuk azt, hogyan lehet erősíteni a jogállamiságot, hogyan lehet leküzdeni a korrupciót, és megmutathatjuk azt, hogy ez nagyon fontos az a, a ukrajnai reformok szempontjából, és a mi szempontunkból is a vízumkönnyítés szempontjából. Várom a gyümölcsöző vitákat, nagyon kíváncsi vagyok az ukrán kollégáink véleményére, mindannyian szakértők, és össze fogunk foglalni majd a vitát 6 órakor. Szoboda úr, igen, akkor most megadom a szót a biztos asszonynak, Jurova asszonynak. Köszönöm szépen, Szoboda úr, kedves kollégák, barátaink Ukrajnából. Először is hadd gratuláljak Szoboda úrnak, hogy ilyen időszerűen megszervezte ezt a találkozót fontos szereplők vagyunk itt az ukrajnai reformok szempontjából, tehát nagyon gyümölcsöző viták elő, elé nézünk, és már érdeklődve várom az ukrán kollégák hozzászólását is a legaktuálisabb események tekintetében. Ukrajna barátjaként vagyok ma itt, és szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a reformokat sikeresen végrehajthassák. Szeptemberben már Ukrajnában jártam, és ott beszéltem az illetékesekkel a helyzetről, találkoztam független szakértőkkel, a civil szervezetekkel, a nemzetközi közösséggel eh, is. Hosszú éveken át az igazságügyi reformotra nagyobb politikai prioritásnak tartották Ukrajnában, és ez nagyon fontos az, hogy független legyen az igazságszolgáltatás. Ez fontos a korrupció leküzdése szempontjából is, a gazdasági fejlődés beindítása szempontjából is, és ezáltal az ukrán állampolgárok is jobban bíznak az állami szektorban. A nagyra nagyobb az igény annak irányába, hogy az igazságszolgáltatást radikálisan megreformálják. Ezért örülök annak, hogy a jelenlegi kormány és a parlament határozott lépést tett a helyzet megváltoztatására június másodikán alkotmánymódosítással, amit elfogadtak az igazság egy reform érdekében. Ez is egy ilyen lépés volt. Ez nagyon fontos, lényeges lépés annak irányába, hogy az igazságszolgáltatás megfeleljen az európai standardoknak, és független legyen a politikai befolyástól. Most már arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy folytassuk ezt a reformutat konkrét eredményekkel, amelyek megfelelnek az ukrán állampolgárok elvárásainak, akik egy olyan igazságszolgáltatást szeretnének, amelyek, amely független, hatékony és magas színvonalú. A legutóbbi reformok azt mutatják, hogy megértették azt, hogy a függetlenség kéz a kézben jár az integritással, annak érdekében, hogy visszaállítsuk a bizalmat az igazságszolgatás irányába. Minden egyes bírónak függetlennek és nem részrehajlónak kell lennie. Nagyon fontos az is, hogy minden bírót így is lássanak, tehát hogy bízzanak az emberek bennük, és ennek következtében megfelelő igazságosan járnak el minden ügyben. Úgy gondolom, hogy a bírók újraértékelése a bírói, szak, a bírói testület által, ez nagyon fontos elem. Nagyon fontos az is, hogy mindenképpen az érdemeken alakuló, alapuló és átlátható legyen a bírók toborzása. Továbbra is növelni kell az átláthatóságot, és jobban be kell vonni ebbe a folyamatba a civil ö, szervezeteket. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok fontos kérdés fog még felmerülni az első panel kapcsán. Örülünk annak, hogy mind a három ágból itt vannak a képviselők, de itt vannak a civil társadalom képviselői, illetve az Európa Tanács képviselői is. Az ügyesség megreformálása is ugyanennyire fontos Ukrajnában. Örülünk annak, hogy az új főgyész Lucenko úr itt van körünkben, és így beszélhetünk az ügyesség jövőjéről. Ugyanígy itt van Petrenko eh, igazságügyi miniszter eh, és Savonyin úr is, aki civil szervezeti képviselő, illetve itt van Vácizkász úr is, aki az ukrajnai delegáció vezetője. Biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság továbbra is támogatja önöket a igazságszolgáltatási reformok végrehajtásában, és már várom azt, hogy halljam vitáiknak eredményét ma délután. Sok sikert kívánok önöknek a reformok tovább folytatásában. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most Tombinski nagykövet úrnak adom meg a szót 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Tisztelt biztos asszony, miniszter úr, a különböző szakbizottságok elnökei, az Európai Uniót 2012. szeptemberétől képviselem Kievben, és nem emlékszem olyan ukrán közszereplőre, aki azt állította volna azóta, hogy a jogállamiság, illetve az igazságszolgáltatás megfelelően működnének Ukrajnában. És ez nem friss jelenség, nem mostanában kezdődött, hanem évtizedek óta jellemző az ukrajnai rendszerek működésére. És siralmasan alacsony szinten van a közbizalom, ahogy biztos asszony utalt is erre, nagyjából 5%-on áll. Ennyien bíznak az államban, mint olyanban. Az Európai Unió a többi partnerével együtt igyekszik segítséget nyújtani Ukrajna számára a nehézségek, illetve a hiányok felszámolásában. És a fő partner az Európa Tanács az Unióval együttműködésben. És az Európa Tanács segédkezik bizonyos reformok lebonyolításában, értékeli a szabályokat, mivel az Unió, mint olyan, nem rendelkezik a tekintetben áki kommunatárral, közösségi vívmányokkal, hogy hogyan kell intézményeket, illetve alapvető rendszereket felépíteni. az igazságügy, illetve az igazságszolgáltatás alapvető rendszereit megalapozzák bizonyos szabályok, illetve eljárások, és az Európa Tanács többek között arra is alkalmas, hogy ezeknek a nemzeti intézményeknek a működését összehasonlítja a megszokott munkamenettel, illetve eljárásokkal, és ennek alapján értékeli őket. Az utóbbi években a következő tevékenységeket végeztük el bizonyos segítségnyújtási programokat hajtottunk végre. A fő program, amit még a méltóság forradalom előtt, 2013 ősz előtt elvégeztünk, az az ukrán igazságügyes és igazságszolgáltatási reform, úgynevezett super twinning folyamata volt. Ezt a reformot egyébként nem igazán üdvözölte az előző intézményi felállás, illetve a korábbi ukrán politikai elit. És az új miniszter, aki átvette a hivatalt a forradalom után, illetve más intézmények, például az elnöki hivatal felvállalta, hogy rendszer szintű struktúrát alakít ki, illetve reformokat indít el intézményeket átfogó jelleggel, hogy a horizontális szempontok érvényesüljenek. Tehát egy olyan rendszer, mint az igazságügy, illetve igazságszolgáltatás nem kis átalakítást kíván, hanem átfogó, horizontális ellenőrzési mechanizmusokat is ki kell építeni ahhoz, hogy következetesen végrehajtható legyen. Tehát a supertwinning segítségével kidolgozták azt a stratégiát, amely a különböző igazságszolgáltatási, igazságügyi ágaknak a munkáját hivatott megreformálni. És megfelelő támogatással arra törekedtek, hogy az igazságügyi szakpolitikai tevékenységeket átalakítsák. Az Európa Tanács egy projektet indított erre, és aztán a forradalom után az Európai Unió pedig egy államépítési szerződést, úgynevezett szerződést dolgozott ki a feltételrendszerekkel együtt. És az alkotmányos reform is ide értendő továbbá az igazságügyi rendszer. Ezek áttekinthető és megbízható működését igyekeztünk biztosítani ukrán állampolgárok szemszögéből nézve is. És nem régiben fogadták el az ukrán alkotmány legújabb módosítását, illetve a végrehajtási szabályokat a bírósági rendszer és a bírák jogállása terén. Aztán az Európai Unió Ukrajna javára mozgósította még az EU tanácsadó missziót, amelynek a vezetője a következő körben fogja elmondani a tapasztalatait. Így igyekeztünk elősegíteni Ukrajnában a különböző reformok gyakorlati végrehajtását, különösen a rendőrségi reformot. Illetve ellenőriztük az eljárási szabályzat napi gyakorlatát. Aztán az Európa Tanácssal elvégeztük ezt a nagyszabású közös projektet. Fontosnak tartottuk a rendszer minden elemét felülvizsgálni, illetve a korrupció szemszögéből átvilágítani a teljes rendszert. Nem csak anyagi korrupcióra kell itt gondolni, hanem szellemi, mentális korrupciós jelenségek is tetten érhetők, és ezek veszélyesebbek, illetve komolyabbak, mint a pénzügyi korrupció, hiszen aláássa a közbizalmat az állam, az állam intézményében. Miért végezzük ezt a munkát? Azért, mert egyrészt Ukrajna barátai vagyunk, de emellett az Unió számára is hasznos, hogyha a szomszédos országok közül a a legnagyobb, az egyik legnagyobb, jól működő igazságügyi rendszerrel rendelkezik. És ez lehetővé teszi, hogy a vállalatok jól működjenek, a kereskedelem hatékony legyen, illetve az európai állampolgárok, akik Ukrajnába látogatnak, illetve az ukrán állampolgárok, akik Európába jönnek, tudják, hogy mire számíthatnak, és az ukrán reformok végrehajtása mellett elkötelezett is egyébként az igazságügyi rendszer, és így lehet a gazdasági fejlődés alapját kiépíteni. Köszönöm szépen, pontosan tartottam az öt percet. E, igen, köszönöm szépen. Hát ugye többé-kevésbé széles értelemben véve ez sikerült is. Elmár Brocknak szeretném megadni a szót, aki a külügyi bizottság elnöke. Szintén 5 percre kapja meg a szót, és ezt szűken fogom értelmezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szerintem jó ötlet az, hogy a jogi szabizottság a delegációval együtt folytatja le ezt az ülést ebben a döntő kérdéskörben, annak érdekében, hogy gyors előrelépést érjünk elő. Emlékszem, hogy két és fél évvel ezelőtt a Majdanon a fiatalokkal az volt az érzésem, hogy a legfontosabb követelésük az, hogy legyen szabadság és egy igazi jogi rendszer. Ez volt az a követelés, amely a forradalmat táplálta. Tehát egyéni szabadság, amely a jogi biztonságból fakad. Persze nagyon nehéz ezt elérni, hiszen háború volt az országban, és egy idegen hatalom, Oroszország, a területi egység megsértése mellett Ukrajnában ténykedett, és egy ilyen körülmény között egy országot megreformálni politikai szempontból, gazdaságilag, igazságügyi szempontból rendkívül nehéz. Ezt látnunk kell. Abba kell gondolnunk a reformok kapcsán, hogy milyen a jogi rendszer. A jog számomra nem csak arról szól, hogy állam az állampolgárok ellen, hanem a gyengék az erősek ellen. A jog az egyén eszköze az állammal szemben, de ez eszköze lehet a politikai többségnek is, és mindig látjuk az ország, bizonyos országokban ezeket a harcokat. Néha gyakran lehet gondolni erre a régi abba slágerre, the winner takes it all, minden a nyertesé. Nem szabad, hogy a jogot az egyes kormányok erősítésére lehessen felhasználni. Nálunk minden adminisztratív kérdésben a bíróságok 60-70%-ban az állampolgárok mellett döntenek az állammal szemben. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elv, nagyon fontos, hogy az igazságszolgáltatásnak ez az elve valósuljon meg ezért politikailag teljesen függetlennek kell lennie az igazságszolgáltatásnak, és semmilyen utasítást nem követhet. Nagyon fontos az, hogy ennek helyi szinten is működnie kell. Az én országomban is volt egy átmeneti időszak Kelet-Németország esetében, amit ott láttam, az nagyon, hogy nagyon fontos egy jól működő állam számára az, hogy megfelelő legyen a helyi igazgatás, a regionális igazgatás, hogyha ez nem működik, akkor az egész ügy veszett, hiszen itt találkoznak az állampolgárok először az állammal, tehát mindenképpen a legalsóbb szintekre is el kell jutnia ezeknek a reformoknak. Tehát a helyi bíróság fontosabb szerintem, mint a német ö, alkotmánybíróság. Nagyon fontos az, hogy az emberek bízzanak az államban, bízzanak um, abban, hogy a jogi rendszer megvédi őket az állam um, helytelen lépéseitől, és abban is bíznünk kell, hogy nem mindig a gazdaságilag erősebbek um, vannak megvédve. Nagyon fontos az, hogy békés együttműködés jön létre egy országban, ez nagyon fontos a befektetések számára, és a szükséges befektetések, azok a külföldi befektetések, ezek csak akkor lesznek lehet, ezek akkor válnak lehetővé, hogyha jól működik az igazságügyi rendszer is. Ez a feltétele a gazdasági előrelépésnek. a hatékony gazdasági befektetéshez az kell, hogy bízzanak az igazságszolgáltatásban, hisz ki akarná a pénzét egy olyan országba befektetni, ahol attól kell tartani, hogy esetlegesen nem fogja megkapni a jogát akkor, vagy nem kap igazat akkor, hogyha valamilyen ügybe keveredik. Mindenképpen szeretnék köszönet mondani Luxenko barátomnak, és szeretnék köszönet mondani az ügyészségnek is. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Most pedig Pavlo Petrenko miniszter úrnak adom meg 10 percre a szót. Köszönöm szépen, Svoboda úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek a nyitó meghallgatáson az ukrán reformok legfontosabbika az igazságügyi reform témájában. Az utóbbi 25 évben Ukrajna permanens igazságügyi reform résztvevője volt. Folyamatosak voltak a reformok. Minden elnök, minden kormány, minden parlament kitűzte azt az egyetlen fő célt, hogy az egész rendszert befolyásolja, illetve ellenőrzése alá vonja a bírákat. Ez volt a probléma az egyik oldalon. A másik pedig, hogy a bírósági rendszer az utóbbi 25 évben úgy alakult át, hogy egy zárt korporatista eh, testületté vált, és átszőtte a korrupciót. azokat választották bírának, akik névlegesen alkalmasak voltak, viszont sem fedhetetlenséggel, sem korrupció kerüléssel nem voltak jellemezhetők. A bírák az ukrán állampolgárok elnyomásának eszközeivé váltak, amikor börtönbe küldték a polgárokat, amikor teljes mértékben az ügyészségektől fügtek, illetve a Janukovics-tól konkrétan. És elértük azt a határvonalat, amelyet átlépve az ukrán emberek nem akarták a továbbiakban ezt a bírósági rendszert, illetve működést. 3-5 a támogatottság, illetve a közbizalom, ahogy hallhattuk, és mondok néhány statisztikát. Amikor az állampolgár véleményt mond a bíróságokról, akkor itt is az 5%-os bizalmat eh, tapasztaljuk, illetve hogyha egy bíró ítéletet hoz, akkor ezt sem fogadja el a polgár. Ez egy nagyon súlyos válságjelenség. És az utóbbi években mindenkinek szeretném megköszönni az együttműködést, a támogatást, akik részt vettek szakértőként, civil szervezetként, illetve köztisztviselőként az igazságügyi reformban. A parlament, a, az elnök, illetve az elnöki hivatal és egyéb szervezetek részéről. Hát a függetlenségi törvény óta nagyon sok minden történt. Amióta a reformcsomag a parlament elé került, jelzést adtunk a polgárok felé, hogy ez nem az Európai Unió által kikényszerített, vagy az Unió miatt elindított reform, hanem ez az ukrán népről szóló reform. Az igazság és az igazságosság az emberi jogok érvényesülése érdekében. az utóbbi öt évben nem volt még ilyen lehetőségünk. Janukovics bukása óta, hiszen az emberek azért vonultak az utcára, hogy jogállammá váljunk. Ez egy hosszú út, amely előttünk áll, hiszen a jogszabályoknak érvényt kell szereznünk, végre kell hajtanunk a terveinket és a, az elnök vállalta a folyamat vezetését, illetve hogy az élére áll, és Ukrajna történetében első alkalommal az ukrán parlament alkotmánymódosítást határozott el, átfogó globális reformokkal együtt. Sokaknak nem tetszik ez a reform, természetesen a régi rendszer bírái akik nem szeretnének változást, nem akarnak életmódot váltani, nem akarnak versenyképessé válni egy új struktúrában, azt gondolják, hogy ez kifejezetten rájuk szabott büntetés. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy ez lehetőséget ad mindenki számára, valamennyiük számára, hogy visszanyerjék a polgárok bizalmát és megújítsák az intézményrendszert. Lehetőség ez Ukrajna számára is hiszen az alkotmánymódosítás keretében az ukrán parlament megszavazta a végrehajtási szabályokat, rendeleteket, és messze nem mindegy, hogy hogyan hajtjuk végre a gyakorlatban a reformot. Látni kell a reformok kezdetét és végpontját is. És a végrehajtásról szóló törvény választ ad a különböző kérdésekre. Tudjuk, hogy mikor kezdődnek a reformok, tudjuk, mik az alapelvei, tudjuk, hogy mi a célállapot az igazságügyi rendszernek, illetve mik az új bírákra kötelező alapelvek, illetve miről szól a bírói függetlenség. És azt is látjuk, hogy hová futnak ki ezek a reformok, illetve hogyan alakul majd a szabadságot, az emberi jogokat, a jogállamiságot védő bírói reform. Tehát a kormány, a parlament, az elnök, illetve mindenki az államigazgatásban, az igazságügyi rendszerben tudja, hogy mire számíthat a következő két-három évben. Ez átlátható. Nem egy gyors reform folyamat egyébként, de nagyon fontos, hogy folyamatosan élvezzük az önök támogatását, az uniós barátaink, illetve a tagállamok szakértőinek a támogatását. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy hibákat kövessünk el a jogszabály végrehajtásában. Most írtuk az első pályázatokat a legfelsőbb bíróság bírói posztjaira és ez egy fontos ukrán nemzeti eh, folyamat is egyben. Minden ukrán jogászt arra hívtunk fel, illetve eh, azt várjuk tőlük, hogy jelentkezzenek, hogy valóban minőségi legfelsőbb bírósági bírákkal rendelkezhessünk. Ez szeptembertől kezdődik a pályáztatás. Ez az első olyan jelzés, amelyből kitűnik, hogy az ukrán igazságügyi rendszer igyekszik visszanyerni az ukrán polgárok bizalmát. Aztán a felebbiteli bíróságok, illetve a helyi bíróságok pályázatai következnek, de számomra a sikerre utaló főjelzés az, hogy ha létrejön a megújult legfelsőbb bíróság 200 új bíró részvételével akik pályázatot nyernek majd, illetve korrupció elleni tevékenységet folytatnak majd. Helyreállítják a közbizalmat az állam működésében és az igazságügyi átláthatóságban. Szeretnénk, ha az a réteg térne vissza, amely ellenzi a korrupciót, és amely megőrizte a függetlenségét, a tisztességét és ezügyben számítunk az önök támogatására. Ez szakmai munkacsoportok szintjén valósulhat meg, segítséget kapunk az átlátható pályáztatási folyamatban, illetve a jelöltek értékelése terén is. Az új bírákat közösen fogjuk betanítani az új rendszerben való működésére működésre. Ez nagyon fontos az ukrán jogállamiság szempontjából, és e tekintetben maximálisan nyitottak vagyunk, a reform minden részletéről szívesen tájékoztatjuk az érdeklődőket. Fontosnak tartjuk, hogy a Velencei Bizottság összes ajánlását végrehajtsuk ennek során. Senki nem mondhassa, hogy Ukrajnában az igazságügyi reform radikális ugyan, de nem felel meg az európai normáknak. Nem szeretnénk, hogyha bárki ezt mondhatná. Fontos tehát, hogy éljünk a lehetőséggel, és megújítsuk a bírósági rendszert annak a személyi állományával együtt. Mégpedig az Európai Unió normáit követve. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Egy másik nagyon fontos téma a reform terén, ez már nem a bírósági rendszer, hanem az ügyészségnek a reformja. Az új főügyész mm, működése, illetve kinevezés is nagyon fontos. Valamint a jogsegélyrendszernek a reformja. Hiszen értelmezésünkben az állam lehetőséget kell adjon mindenki számára, a legszegényebbek számára is, hogy jogsegét vehessen igénybe. A következő panelbeszélgetés keretében erre is szót kerítünk majd. De a kiemelt, legfontosabb ukrán reform a bírósági rendszernek az átalakítása. A parlament történelmi döntést hozott akkor, amikor elfogadta ezt a reformot ami lehetővé teszi a kormány, illetve a civil szervezetek, civil társadalom számára is, hogy az ő részvételükkel megvalósulhasson az ukrán reform, és egy független bírósági rendszer léphessen hivatalba és működésbe, amely valóban az embereket védi. Biztos vagyok abban, hogy sikeres lesz a reform, mert nincs más lehetőség hiszen az emberek ezért kezdték el a forradalmat, és eh, aminek az eredménye ugye az, hogy többek között háborúban állunk Oroszországgal ma és közben Ukrajna megváltozott, sikerre kell vinnünk a reformokat az igazságügyben és másutt, hogy az igazság győzön, és védjük az embereket. A gazdasági társaságok, az üzletemberek számíthassanak arra, hogy a jogaikat bíróságon is érvényesíthetik, és ezt e, sikerre fogjuk vinni. Köszönöm szépen! Uh, for your speech. Megköszönöm miniszter úrnak ezt az előadást, és most itt az ideje, hogy az első panel szakértőit szólítsam ide a pódiumra. Tehát Filatov urat, Sziroid asszonyt, Kozjakov urat, Bia urat és Kubida kollégát, hogy csatlakozzon hozzánk itt a pódiumon. Dear colleagues, dear guests. Kedves kollégák, kedves vendégeink, megkezdjük tehát az első panel munkáját az ukrán igazságszolgáltatás reformján belül az alkotmány és az igazságszolgáltatás reformjáról lesz szó, és rögtön meg is adom a szót Oksana Sziroid asszonynak, aki a Rada házának helyettese. Parancsoljon, asszonyom! Thank you for this opportunity. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és arról beszélhetek önökkel, ami valóban eh, történik Ukrajnában, annak érdekében, hogy értsük egymást, és sikere tudjuk vinni a folyamatokat. Volt már eredetileg egy eszmecsere a bíróságokról. Petrenko miniszter úr részvételével, sőt azt hiszem majdnem ugyanez a panel volt a leszmecserén jelen Ukrajnában. És amikor én körülnéztem a hallgatóságban, azt tapasztaltam, hogy remény csillant a szemekben, és talán kialakul a bizalom. Az emberek valóban arra számítanak, hogy most más lesz, mint eddig, mint korábban. És ugyanakkor a hallgatóságból, a hallgatóság soraiban azt is láttam, hogy készen állnak arra is, hogy az igazsággal szembenézzenek, hogy tisztában legyenek azokkal a kihívásokkal, amelyeket ezek a reformok jelentenek. És tulajdonképpen vannak olyan reformok rövid távon, amelyek sikeresek lehetnek. Ezek gazdasági reformok. De ha az intézményeket érintő reformokról beszélünk, különösképpen az igazságszolgáltatás reformjáról, akkor azt hiszem mindenki elfogadja, hogy ez egy hosszadalmas folyamatot jelent, és nem tudjuk egyik napról a másikra a változásokat megjeleníteni. Természetesen az első lépést mindig meg kell tenni, el kell indítani a folyamatot, és ez már megtörtént, amikor az alkotmánymódosításokról szavazott a Rada. Bármifajta munkához két komponensre van szükség, jó minőségi jogalkotásra, és a másik pedig a jóhiszeműségre, a bizalomra, a bizalom, amire szükség van, hogy valóban bízzunk is a jogszabályokban. Az alkotmánymódosításokat említettem, illetve a végrehajtó törvényt is, amelyet megszavaztak a képviselők. Most már azt mondhatjuk, hogy van egy tisztességes jogszabály, amelyet végre lehet hajtani az ukrán nép javára, amennyiben jó hiszeműen hajtják végre természetesen ezt a jogszabályt. Azt is el kell ismerni, hogy a végrehajtáshoz valamennyiünk erőfeszítésére és elszántságára szükség van ráadásul nem csak rövid időtartam, rövid távon, hanem hosszú távon, nem csak hónapokon keresztül, hanem éveken keresztül szükség lesz erre a jó hiszeműségre, erre a kitartásra. És a politikusok, a bürokraták felelősek lesznek ezért a munkáért. Nem csak mi, hanem az utánunk jövőek is. Azt is értsük, illetve értenünk kell, hogy hogyan is alakult ennek a, ezeknek a módosító indítványoknak, a végrehajtási törvénynek a sorsa, és azt is tudjuk, hogy még nem végleges a lista, még rengeteg módosítást el kell fogadni, Rengeteg munka vár ránk, hogyha az igazságszolgáltatási reformokat ki akarjuk teljesíteni. Természetesen a legfelsőbb eh, igazsági taná, igazságügyi tanács munkáját szabályozni fogják ezek a jogszabályok. A bírák kiválasztásával, eh, munkaköri kötelességeivel, fegyelmi eljárásával foglalkozik majd ez a tanács, ami azt jelenti, hogy nagyon fontos szerepet játszik az igazság, adminisztratív igazságszolgáltatás gondolatát kell itt helyreállítanunk, hiszen ezt aláásták az elmúlt években. És arra is emlékeztetni kell, hogy a büntető jogi rendszer reformját el kell végezni, ez soha nem fejeződött be korábban. A büntető jogról szólva szeretném kihangsúlyozni, hogy a korrupció ellenes bíróságok létrejönnek ennek a jogszabálynak is kihatása van a bírák életére. Maga egy ilyen intézmény, hogy létrejöhessen, sok támogatást igényel. Az Európai Unió, az európai intézmények támogatására is szükségünk van amikor arról gondolkodunk, hogy hogyan működhetne egy ilyen korrupció ellenes bíróság Ukrajnában vissza kell, hogy nyerjék az emberek a bizalmukat az igazságszolgáltatásban, és bízniuk kell abban, hogy minden esetet függetlenül és átlátható módon fog a bíróság kezelni, és hogy azok, akik esetleg bejelentést tettek, biztonságban tudhatják ha majd magukat. Tehát az önök támogatására szükségünk van. Az igazságszolgáltatás reformja azonban nem lehet lehetséges anélkül, hogy teljes és átfogó reformot hajtanánk végre az ügyvédi rendszerben. És ez azt jelenti, hogy be kell vezetnünk a jogi szakma önkormányzását, az átlátható kiválasztást és az átlátható fegyelmi eljárásokat ebben a szakmában. Ne felejtsük el azt sem, hogy a főügyész is bekerül itt a képbe, az ügyészség reformja nélkül az igazságszolgáltatás reformja soha nem lehet teljes. Összefoglalóan tehát figyelembe kell vennünk, át kell gondolnunk újra a főügyész feladatköreit, a hivatalának működését eljárásjogi függetlenséget is kell biztosítanunk az ügyesség számára, és természetesen az elszámoltathatóságot is garantálnunk kell. Végül, de nem utolsó sorban, ebben a felsorolásban, amely a jogalkotásról szól, nem maradhat ki az oktatás, képzés és tájékoztatás. Gyakran úgy indul a történet, hogy az egyetemeken már jelen van a korrupció enyhe formában, és azt hiszem, hogy ez Ukrajnában nyílt titok, ezt feltételezhetem. Tehát mindenképpen garantálni kell, hogy az integritás megjelenjen ebben az ágazatban, hogy már eleve a képzésben, a jogász képzésben ez megjelenjen. Az ukrán képzés gyakran még a jogi képzés, szakképzés szovjet módszereket és szovjet tartalmat használ. Ettől meg kell, hogy szabaduljunk. Az önök támogatásával és szaktudásával tudunk ettől megszabadulni. Önök rendelkeznek legitimációval és a szükséges tapasztalatokkal is, amelyek sokat segíthetnek nekünk abban, hogy hogyan is alakítsuk át a szakképzést. Három hónap alatt már meg is jelennek az első kihívások amelyek tesztelik a rendszert. Ugye a legfelsőbb bíróság bíráinak a kiválasztása következik, a második dolog az lesz, hogy az összes korrupt bírát elküldjék a hivatalából, a harmadik pedig az lesz, hogy mindenkit elszámoltassanak és bíróság elé állítsanak, aki korrupcióba keveredett, és ez különösen vonatkozik az ügyészekre és a bírákra. Természetesen nagyon oda kell figyelni bizonyos normák meghatározására, amelyeket aztán jó hiszeműen vagy rossz hiszeműen is végre lehet hajtani. Van egy olyan norma, amely monopóliumot, képviseleti monopóliumot határoz meg. A társadalom aggódik emiatt, és azt hiszem, hogy nekünk is nagyon óvatosan kell eljárni azzal kapcsolatban, hogy hogyan valósítjuk majd meg, vagy hajtjuk végre ezt a normát. Azt is elmondtam, hogy kihívásokkal nézünk szembe amelyekről nem feledkezhetünk meg. Mi az egyik legnagyobb kihívás? Az orosz jelenlét. És én most itt nem az orosz katonai jelenlétről beszélek. Tudniuk kell, hogy az Oroszország által támogatott politikusok, ügyészek és bírák igen keményen ellen fognak állni bármifajta változtatásnak, bármifajta reformnak. Azért, mert ők azt szeretnék elérni, hogy Ukrajna elbukjon a reform kísérleteivel. Tehát ez egy nagy kihívás. A másik komoly kihívás a bizalom hiánya. Itt azt gondolom, hogy az ukrán parlament és az európai parlament közötti együttműködés segíthet a bizalmi válság megoldásában. Emlékszem a bizalom kiépítésére, amikor ellátogattunk ide idén tavasszal. egy olyan pillanatot tapasztaltam meg, amikor a különböző kultúrák, a különböző kommunikációs módok megjelenhettek ugyanazon parlamenten belül. Törékeny az egyensúly, de nagyon fontos tapasztalat volt ez számunkra, akkor is, hogyha csak rövid ideig láthattuk ezt. És remélem, hogy folytatni tudjuk ugyan ilyen szellemben a munkánkat otthon. Emlékszem, hogy amikor az első alkalommal szavaztunk az alkotmánymódosításokról, leültünk a főbb partnerekkel, és most is őket látom a pódiumon, és megállapodtunk arról, hogy a második szavazás akkor lehet eredményes, hogyha a végrehajtási törvény is előttünk van. Nagyon sokan hónapokon keresztül dolgoztak ezen, a félelmeiket megosztották egymással, bíztak egymásban, így sikerült ezeket a törvényeket megszavazni. Végül pedig hazutaljak egy kolléga szavaira a bizalommal kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy mindenkinek meg kell dolgoznia az eredményért egymásban bízva. Köszönöm szépen! Amikor uh, a házelnök beszélt az új ö, uh, kultúráról, akkor elmondhatom, és minden jelenlévő elmondhatja, ki ott volt, hogy akkor uh, az egyik leg megérintőbb esemény a politikai életünkben az volt, amikor videokonferencia keresztül aláírtuk a társulási szerződést. Köszönöm szépen a hozzászólását. Most pedig megadom a szót Alexei Filatovnak, aki az elnöki hivattal vezető helyettese. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszélhetek ma itt önök előtt, és beszélhetek az ukrán igazságszolgáltatási reformról. Az előttem szólók már sokat beszéltek erről a kérdésről, de el kell mondjam azt, hogy az ukrán igazság szolgáltatásban rendszerszerű problémák voltak nagyon, soká, nagyon régóta már. Nem csak a korrupcióról van szó, nem csak arról van szó, hogy alacsony szintű a professzionalizmus néha, nagy mértékben függtek a politikusoktól, hogyha ezeket a problémákat összevonjuk, és megvizsgáljuk azt, hogy az ukrán állampolgárok mennyire bíznak az igazságszolgáltatásban, akkor mm, meglepődnek azon, hogy a kormányba, a parlamentbe vetett hit nem igazán nagy, de hogyha az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, akkor az azt jelenti, hogy tényleg gondok vannak a társadalomban. Ez persze ez nem azt jelenti, hogy minden bíró Ukrajnában korrupt lenne, vagy minden bírói döntés az nincs megalapozva szakmailag, de nagyon gyakran előfordulnak ezek a problémák, és sokkal gyakrabban, mint bármely más európai országban. Figyelembe véve mindezt, az egyik prioritása az ukrán elnöknek az, az igazságszolgáltatási rendszer reformja. Két évvel ezelőtt körülbelül az elnök egy külön szakértői testületet hozott létre, amelynek tagjai nemzetközi szakértők, jogi egyetemek szakértői, illetve gyakorló jogászok, és kidolgoztak egy cselekvési tervet, és hogy milyen, ebbe az volt benne, mit kell tennünk, milyen eredményeket kell elérnünk. A stratégiai célkötőzéseket megfogalmazták, és ennek a célja az az volt, hogy egy olyan jog, igazságszolgáltatás jön létre, amely korrupciómentes. Nem tudom, hogy működnek-e a diáim, nem tudom, hogy látják -e ezeket. nagyon magas szintű igazságszolgáltatásra van szükség, ügyészségre, új rendszert kell bevezetni a döntések, a végzések végrehajtásában. Nagyon sok döntés nem hajtanak megfelelő végre, és mindemellett szembe kell néznünk azzal is, hogy a jogi kultúrát javítanunk kell. Ezt összegezve mindennek egy reformban kell kiteljesednie, amely kihatna az országunk társadalmi gazdasági fejlődésére is. A reform kapcsán értenünk kell azt, hogy ez egy nagyon bonyolult, összetett folyamat. Itt nem csak arról van szó, hogy megváltoztatjuk a jogszabályokat, és majd akkor a következő hónapban mert tényleg jogállamiság fog uralkodni az országban. Itt szembe kell nézni intézményekkel is, és legfontosabban az emberekkel kell szembenéznünk. A jogalkotás természetesen nem tökéletes, de nem olyan mértékben, hogy ez okozná az összes problémáját az ukrán igazságszolgáltatásnak. Sok minden a jogszabályokból fakad, a jogalkotásból fakad, de gond van nem csak a bírókkal, az ügyészekkel, illetve a jogi szakértőkkel, és pontosan ezért új elemeit azonosítottuk a reformnak. Először is van egy jogalkotói eleme, az alkotmány az alapja annak, hogy egy új minőségi rendszer jöjjön létre, és külön módosításokat is eh, bevezettünk, új szabályok ér- érintik a bírósági eljárásokat, a, a kamarát, illetve a bírói végzések végrehajtását. Intézményi szempontból számos eh, eh, testületet kellett újraformálnunk, értékelnünk kellett a bírókat is, és ez az a válasz arra, hogyan bánunk a, az emberekkel ebben a folyamatban. 2015. februárjában az ukrán parlament elfogadta azt a törvényt, amely mindenkinek biztosítja az igazságos eljáráshoz való jogot. Ez egy olyan megoldás volt, amely nem kellett megváltoztatnunk az alkotmányt, ezzel a jogszabályjal a magas szintű igazság szolgatási tanács munkáját tettük lehetővé, átláthatóbb szabályokat hoztunk létre, új emberek kerültek be a testületbe. A következő lépés az az volt, hogy módosítottuk az alkotmányt, az alkotmány módosítására létrehoztak tavaly áprilisban egy bizottságot, és ez a Velencei Bizottsággal szorosan együttműködött, és egy eddig nem látott támogatást is kaptak a, a Minszki Bizottságtól is. És a Velencei Bizottság régóta érvényben lévő ajánlásait is megvalósították. Június másodikán fogadták el a módosítást, az módosítást. Van egy új törvény a bírók jogállásával kapcsolatban is, A parlament elfogadta az ide vonatkozó módosításokat, a bírósági eljárásokkal kapcsolatban folynak a tárgyalások, ugyanez vonatkozik a kamerákra vonatkozó szabályokra és a fő mm, módosítások, amelyeket létrehoztunk, azok a következőket tartalmazzák. Független és politikamentesé tesszük az igazságszolgáltatást, a, csak a jogszabályok alapján lehet létrehozni a bíróságokat és ezeket feloszlatni a politikai testületeket szétválasztottuk, illetve eltávolítottuk a bírók kinevezését, és a igazságügyi főtanács tagjai teljes mértékben semlegesek politikai szempontból. A második nagy blokk az az volt, hogy megreformáljuk az igazságszolgáltatás szakmaibb és felelősebb legyen, magasabb szakmai standardokat írtunk elő a bírók számára, korlátoztuk a mentálmiokat, illetve meghatároztuk azt, hogy milyen kellettőket elbocsátani, ezek kívül biztosítékokat is meghoztunk, például, hogyha nem vagy elbe megfelelően bevételi forrásaikat. Voltak más pontok is, amelyek kötődnek a rendszer újraformálásához. Először is beszélhetünk itt az egyéni értékelésről, amely professzionális kritériumok alapján történik. Ez is benne van az alkotmánymódosításban, és ezt az értékelést, mint tehát, ahogy mondta, professzionális szakmai kompetencia alapján kell elvégezni, minden bírónak át kell mennie ezen az ellenőrzésen, bizonyítani kell azt, hogy megfelel ezen kritériumoknak. Az új bíróknak, az új bírókat most már átlátható verseny eljárásokon keresztül kell kinevezni, ebbe bevonjuk a civil eh, szervezeteket is. Ez új, hogy a civil szervezetek is részt vehetnek ebben. A legfontosabb megoldása, amit már említettem többször ma, az az, hogy létrehoztuk az új legfelsőbb bíróságot, és ezt szinte a semmiből hoztuk létre. Az alkotmánymódosítások magukban foglalják azt is, hogy az ügyészség szervezetét, működését európai standardok alapján alakítottuk ki, és ezen kívül az ügyvédi kamarákat is erősítettük. Hadd néhány szót a bírók értékeléséről, és ezzel le is zárom a hozzászólásomat. Ezt az eljárást az év, ez év februárjában indítottuk el. Ez teljesen váratlan volt, váratlan eredménnyel járt az ukránok számára. Több mint 300 bírót vizsgáltunk meg, és 40 százalékuk nem ment át ezen az értékelésen, különböző okokból kifolyólag. Ez nagyon jól példázza azt, hogy milyen problémáink vannak az igazságszolgáltatásban. Nem csak ezzel foglalkozunk, nagyon sok munka áll még előttünk. Itt az új bírósági eljárásokról is beszélhetünk, amelyeket 2016-ra várunk. Ezen kívül a következő két évben átalakítjuk a bírósági rendszert, illetve a jogi képzést. Köszönöm a figyelmüket, és sajnálom, hogy egy kicsit hosszasabbra nyúlt az előadásom. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, most pedig megadom a szót Szergej Kozjakovnak, aki a magas szintű Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy előadást tarthatok. Az ukrán bírákat minősítő bizottság egy állandó testület az igazságügyi rendszerben. 2014 áprilisában bizalom helyreállító intézkedésként menesztettünk minden bírát, és decemberben kilenc hónappal később elkezdtünk dolgozni az új szervezet összeállításán. 14 fős a testület, 10 bíró, és négy pedig jogász professzor, illetve jogvédelmi szakértő, és számos területet ölel fel a szakmai tapasztalatok. Például bírák kiválasztása, bíróképzés, szakképesítések, vizsgáztatás, illetve a igazságügyi nyilvántartás, karbantartási feladatai. Aztán a bírák értékelése szakmai szempontok szerint helyi elsőfokú és másodfokú bíróságok szakembereinek a felügyelet és irányítása. 2015 márciusától működik az új rendszer, és új eljárásokat dolgoztunk ki az új törvénynek megfelelően. Ez szintén 2015-ben végrehajtásra is került. És a legfontosabb feladata a bizottságunknak a törvénynek megfelelő kiválasztás volt. Minden bírótól azt kértük, hogy vegyen részt a minősítő eh, vizsgán, most már 8000 bírát tudhat magán énak a rendszer, és hát mindegyiket levizsgáztattuk és átvilágítottuk. Erre nincs precedens az európai gyakorlatban. Ezzel együtt az európai partnerek jóvá hagyták a folyamatot. Minden dokumentum összeállítása, elkészítése, illetve az értékelések elkészítése is a bizottságunk feladata volt, és az európai szakértők, illetve a, a, az Európa Tanács és az a Biztonság és Együttműködési Szervezet szintén részt vett ebben a munkában. Ez sok millió ember bizalmát hivatott helyreállítani Ukrajnában a méltóság forradalma után. Az anonim vizsgán való sikeres részvétel, feltétel ahhoz, hogy a bíró bíróként dolgozhasson, illetve egy szakmai elbeszélgetés is előfeltétel, ahogy a kollégámtól hallhatták. 2015. februárjától eh, lépett érvénybe ez a rendszer. A bizottságunk az első négy hónapban csak nem 400 bírának a minősítését végezte el. Az első eredmények fontosak voltak nem csak számunkra, hanem a társadalom számára is. A kollégám említette az imént, hogy 40%-a a bíráknak nem vett részt ebben a folyamatban, de nagyjából 60%-a a bíráknak a alkalmasnak bizonyult, hogy megfelelő bíróságokon döntéseket hozzon. 20%-a a bírói testületnek lemondott az értékelés előtt, vagy nem vett részt az értékelésben. Miért? Mert tartott attól, hogy a bizottságunk előtt nyilatkoznia kell, illetve hogy rákérdezünk az ukrán korrupció ellenes hivatal tapasztalatai alapján az előéletére. sokan szabadságra vonultak, hogy tisztázhassuk a szakmai hátterüket, és az erre vonatkozó antikorrupciós adatokra támaszkodtunk. A bírák kezdő értékelése egyben a bírói rendszer megtisztulását és előkészítette, illetve a köztestületek megbízhatóságát fokozta. az Európai Emberi Jogok Bírósága, illetve az Ukrán Legfelsőbb Bíróság közötti együttműködés eredményeként télen, illetve a tavaszi időszak korai fázisában együttműködtünk a minősítésben, illetve átvettünk bevált gyakorlatokat az Emberi Jogok Európai Bíróságától. A bíróságok legfelsőbb szintjeiről gyűjtöttünk be megfelelő adatokat, és az összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelő nyilatkozatokat kértünk a bíráktól, illetve a vagyoni helyzetükről, ideértve a rokonokat is. Szigorítottuk a luxusautók, drága órák és egyéb ajándéktárgyak használatára vonatkozó szabályokat. Tájékoztattuk a bírákat arról is, hogy a korrupció elleni hatóság nyomon követi a különböző korrupcióra utaló jelenségeket. Június 6-án elfogadta az ukrán parlament az alkotmány módosítását, ideértve az igazságügyi reformot is, illetve a bírák jogállásának a reformját. Nagyon fontosnak tartjuk a bírói fedhetetlenség megőrzését. Még egyszer szeretnék arra utalni, hogy a bizottságunk kötelessége kiírni az új pályázatokat a pályázat célja, hogy kiválasszuk a, az új legfelsőbb bíróság bíráit. maximum 200 jogást fogunk kiválasztani teljesen átlátható eljárásban. És a módosított törvény értelmében a legfelsőbb bírósági jelöltek részvételi feltétele, hogy szakmai gyakorlatot kell tudjon felmutatni, illetve részvételt az igazságügyben, és minimum tíz éves megfelelő szakterületen végzett munka kell, hogy álljon mögötte. Felmérjük előzetesen a korrupciós veszélyeket, és ezek fényében értékeljük a jelentkezőket. 2017 elejéig szeretnénk lebonyolítani a kiválasztást és a kinevezést. Bízunk abban, hogy az új legfelsőbb bíróság számos éven át döntő hatást gyakorol majd az ukrán igazságügy átalakulására. Egy 17 perces videófilmet állítottunk össze a minősítésről és értékelésről, különböző szinten minősített bírók alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősülnek e, ennek keretében. És most engedjék meg, hogy átadjam önöknek a filmünket, amelyet említettem. Hölgyeim és uraim, az igazságügyi reform igazságos helyzetet fog teremteni a katonai agresszió, illetve a megszállott területek okozta problémák közepette. Intenzív erőfeszítéseket igényel az igazságügyi reform, és remélem, tisztelt kollégáim, hogy sikerült önöket meggyőznöm a reformunk hatékonyságáról, illetve, hogy önök is osztják óvatos optimizmusomat a jövőben eredményeket illetően. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Köszönjük szépen az előadást, illetve ezt a videófilmet is. És ezek itt lesznek az elnökségi asztalon. A tagjainkat arra biztatom, hogy jöjjenek és vegyenek ebből egy-egy darabot. Most pedig Rezsicriá úrnak adom meg a szót, aki különleges tanácsadóként segített az ukrán reformot. Ismét 10 percre öné tehát a szó. Köszönöm szépen, Svoboda úr, Köszönöm, hogy az Európa Tanácsot meghívták erre a fontos meghallgatásra az ukrán igazságszolgáltatás reformjáról. Én vagyok a nemrégiben kijelölt külön tanácsadója Tobian Jákland úrnak az Európa Tanácsban, és elnézést kérek Krisztus Jakomopoulos úr nevében is. Ő az előző különleges tanácsadó, aki szeretett volna eljönni erre a meghallgatásra, de sajnos az utolsó pillanatban törölték a járatát, ami miatt nem tudott elutazni Brüsszelbe. Az Európa Tanács nagyon aktív Ukrajnában, és szorosan együttműködik az Európai Unióval több témában is. Az egyik az igazságszolgáltatás, de a szervezetünk nem csak ezen az egy téren aktív, tevékeny, ahogy már említettem, nagyon jó képviseletünk van Ukrajnában. Az Európa Tanács irodája több tanácsadóval működik, több különböző területen. Az Európa Tanács miniszteri bizottsága egy átfogó cselekvési tervet fogadott el Ukrajnára vonatkozóan. És ezeket a tevékenységeket az ukrán hatóságokkal szoros együttműködésben végezzük. Az Európa Tanács üdvözölte egyébként a lépéseket, a főtitkár nyilatkozatában szerepelt ez, tehát hogy a fejleményeket üdvözli, különösképpen gondolunk itt az alkotmánymódosítókra, illetve az új jogszabályokra, amelyek az igazságszolgáltatást és a bírák státuszát érintik. A főtitkár véleménye szerint nagyon pozitív lépésekre került sor, és ezek a reformok lefektetik az Európa Tanács főbb alapilléreinek a teljes megvalósítását, tehát az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia kiteljesítését. Hatékony, kompetens és független igazságszolgáltatásra van szükség korrupció nélkül. Ez előfeltétele annak, hogy az előbb általán említett Európa tanácsi alapelveket meg tudja valósítani, valósítani egy ország. Hadd adjak egy kis tájékoztatást a három fő reformról. Az első ezek közül az alkotmánymódosítások sora. Az alkotmánymódosításokat június másodikán fogadták el, és ezek megfelelnek az Európa Tanács legtöbb ajánlásának, különösképpen gondolok itt a Velencei Bizottság ajánlásaira a demokrácia, illetve a jogállamiság témájában. A Velencei Bizottság szoros együttműködésben dolgozott a RADA érintett bizottságával, amely az alkotmánymódosításokért volt felelős, és folyamatosan követte a szöveg alakulását. Az igazságszolgáltatás érintő jogszabály, illetve a bírák státuszát érő jogszab, jogszab, érintő jogszabály, ha megvalósul a gyakorlatban, akkor úgy alakítja át a rendszert, hogy az Európa Tanácsi standardoknak és ajánlásoknak az megfelel majd. Az ügyészség reformja, ugye tisztában vagyok azzal, hogy ez a következő panel témája, de engedjék meg nekem, hogy ezt is megjegyezzem. Tehát az ügyészség reformja is nagyon fontos lépés, és Lucsenko úr kinevezését is üdvözölte a, az Európa Tanács főtitkára tájékoztatta őt a támogatásáról, és arról, hogy az Európa Tanács elkötelezi magát a tekintetben, hogy Ukrajnával együttműködik, és támogatást nyújt a reformok végrehajtásában. Hölgyeim és uraim, ami most ebben a pillanatban a legfontosabb az az, hogy miután a változtatásokat elfogadták, ezeket végrehajtsák a gyakorlatban is. Nyilván a jogszabályi változtatások az előfeltételei annak, hogy új igazságszolgáltatási rendszer kezdhesse meg a működését Ukrajnában. A papíron holdbetűként megmaradt jogszabályok viszont semmifajta hatást nem fognak eredményezni önmagukban, tehát a végrehajtása van szükség, amely hosszadalmas, amelyhez elkötelezettségre és elszántságra lesz szükség valamennyi intézmény és szereplő részéről. Az Európa Tanács továbbra is támogatni fogja a reform folyamatot Ukrajnában, és annak valamennyi szereplőjével és valamennyi felelős hatósággal együtt kíván működni, annak érdekében, hogy a reformok eredeti célját, amely közös céljunk, elérjük. Hagyom és uraim, mindezt a munkát az állampolgárok fogják értékelni, őket célozzák ezek a reformok, ők tapasztalják majd meg hétköznapi életükben a változásukat. Elengedhetetlen, hogy egy demokratikus rendszerben az állampolgárok bízni tudjanak az igazságszolgáltatásban ugyanis. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm ezt a hozzászólást, és most következik utolsó előadónként az első panelon belül román Kújbidem úrnak szeretném tehát megadni a szót a politikai és jogi reformok központjától, és uram, önnek is 10 perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak erre a magas szintű találkozóra és eszmecserére. Hölgyeim és uraim, a következőt szeretném elmondani. Egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy azok a jogszabályok, amelyeket ebben a hónapban az ukrán parlament elfogadott, nagyon jó esélyt nyújtanak számunkra, hogy az ukrán igazságszolgáltatás reformját megvalósítsuk, és végre az európai normáknak megfelelővé tegyük a rendszert. Az állampolgárok a következő problémákat jelölték meg az igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatban. Az első a bírók közötti korrupció, az oligarchák és politikusok befolyása, az ítéletek előzetes kérésre történő kiadása, az ügyek eltusolása. Emiatt aggódnak a leginkább az állampolgárok, és ebből a felmérésből is kiderül, hogy az állampolgárok legnagyobb része támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek az alkotmánymódosításokban szerepelnek. Például az, hogy az összes bírát értékeljük újra, világítsuk át, a bírói karriert gondoljuk át, ne lehessen elnöki rendeletekkel intézkedni, a bírák mentességével foglalkozzunk, lehessen panasztételi mechanizmus, amely szerepel a jogszabályban, és mások. Tehát az alkotmánymódosítások megadják a lehetőséget, hogy egy jobb rendszert alakítsunk ki. Viszont nem szabad elfeledkezni arról, hogy a sikeres igazságszolgáltatási reformok előtt még komoly kihívások állnak. Nem vagyok feltétlen biztos abban, hogy ezeken hogyan tudunk felülkerekedni, de fontos, hogy ezekkel tisztában legyünk. Az első az, hogy az állampolgárok többsége nem bízik az igazságszolgáltatás reformjának sikerében. Tehát nem bízik ezekben a reformokban, amelyeket a parlament fogadott el ebben a hónapban. Szociológiai kutatás még nem készült, de aktivistákkal Ukrajna különböző régióiból kapcsolatot tartok, és a civil társadalom véleményét így eljutották hozzám. Az derült ki, hogy csak az emberek 20-25%-a gondolja azt, hogy ezek a reformok sikeresek lehetnek megváltozhat a helyzet, át kell gondolnunk, hogy ugye mi, miért alakult ki a problémák. A politikai hatalommal szemben általános ellenérzések alakultak ki. Az elnök hatalmával kapcsolatban ugyanez a helyzet. Nem tetszett az állampolgároknak, hogy az elnök két évben két éves időtartamra a bírákkal kapcsolatban sok mindenről dönthet, előléptetés, áthelyezés és így tovább, és a jelenlegi bírói kinevezési bizottság, illetve a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács, amelynek a többsége a bírákból áll, meg fog tudni szabadulni a korrupt bíráktól, tehát az emberek nem hiszik ezt. Nagyon sok civil szervezet hiányolja a civil képviseletet ezekben a szervekben, és ez azt jelenti, hogy a kölcsönös eltusolásra lehetőség van, tehát ezek a szervek el tudják tusolni az egyes eseteket. Az Alkotmánybíróság valószínűleg több petíciót kap majd, amelyek azt célozzák, hogy az elért eredményeket gyengítsék. A politikai hatalom mit tehet egy ilyen helyzetben? Megpróbálhatja átmenteni a hatalmát a, és befolyását az igazságszolgáltatásra nézve bizonyos mechanizmusok megőrzésével. Az új legfelsőbb bíróságot is felhasználhatják majd a politikai hatalmak arra, hogy a nekik nem tetsző bíráktól megszabaduljanak, és a nekik tetszőeket pedig befolyásolják. A bíróságok elnökeinek kinevezését is felhasználhatják erre a célra. Aztán pedig ugye a korrupció ellenes bíróság lenne az elsődleges bíróság, amely a korrupciós ügyeket tárgyalja. Így akár el is lehetne halasztani ennek a bíróságnak a létrehozását a végtelenségig. A bírósági státusz egyébként nem jelent semmifajta biztosítékot senki számára nézve, tehát nem biztos, hogy magasabb fizetéseket garantálnának, vagy stabilabb bírói kiválasztást, és így tovább. Úgy tűnik, hogy a politikai hatóságoknak igazándiból nem áll szándékában ezt a fajta korrupció ellenes bíróságot megteremteni. Más fontos problémákra is derült az alkotmánymódosítókkal kapcsolatban. Például az ügyvédi kamara monopóliumának a bevezetése a képviselettel kapcsolatban, bírói képviselettel kapcsolatban, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy politikailag beleavatkoznak a főügyész kinevezésébe és elbocsátásába, illetve a Nemzetközi Büntető Bíróságra vonatkozó a római statútum, a római szabály végrehajtásába amely egyébként az EU-Ukrajna társulási megállapodásában is szerepel, mint ennek a végrehajtása. Az alkotmánymódosítók semmifajta érvet nem szolgáltattak amellett, hogy miért halasztják el ezen szabályok végrehajtását hónapokkal. Pedig fontos len, fontosak lennének ezek a lépések az igazságszolgáltatás reformja szempontjából. Az, hogy valóban előrelépést jelente mindaz, amiről a parlament döntött, majd az ukrajnai hatóságokon múlik, illetve azon a képességen, hogy a civil szervezetek és a társadalom mennyire tudja figyelemmel kísérni a folyamat végrehajtását, és mennyire tud küzdeni egy tisztességes perhez való jogért. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönjük ezt az érdekes, eh, ezeket az érdekes megjegyzéseket, és eh, köszönjük azt is, hogy megspórolt nekünk néhány percet, amit most felhasználhattunk a kérdésekre, és eh, remélhetőleg a válaszokra is. Tehát most megkérem először is a jelenlévő képviselőket, Zvievka urat már látom, hogy kérdezni kíván. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt vendégek, ez a lehetőség, hogy meghallgathattuk az önök információját az első panel beszélgetés azt eredményezi, hogy azok, akik egy erősebb, demokratikus, egy erős demokratikus államon szeretnének élni, azok ezt el is érhetik ezt hogy Ukrajnában ez lehetséges, ez nagyon jól mutatja ezt. Egyetértek Elmar Brokkal, aki a következőt mondta a találkozunk elején. Nagyon fontos az igazságszolgáltatás, a társadalom, az állam működőképessége szempontjából és figyelembe véve azt, hogy az ország egy részét illegálisan elfoglalták, elfoglalták egy szomszédos ország, és ennek ellenére is sikerül mindezt elérni, ez óriási eltökéltségről tanúskodik. Másrésztről viszont ez egyetemű jele annak, hogy óriási kockázatot vállalnak. Engem ez nagymértékben megérint, megérint mindez. Egyetértek azzal, amit a legutolsó hozzászóló is mondott, hogy már az idő fogja megmutatni azt, hogy a változások jó irányba haladnak-e, és létrejönnek-e azok a hidak, amiket szeretnénk. Én nem szeretnék semmilyen ítéletet mondani hogy a bírókat kell-e e, kicserélni, vagy az intézkedéseket jobban foganatosítani. Valakiben bízni kell, változtatásra van szükség, ez a lényeg, a bizalom a lényeg. Lehet, hogy az ukrán társadalom most szeretnének tényleg hinni abban, hogy, seg, szükség, hogy lehetséges a változás. A magas szintű bizottság, amely ellenőrzi a bíró kinevezését, ezzel kapcsolatban kérdezem azt, hogy a jelölteket hogyan készítik elő. Én jó magam is jogot tanultam a Poznani Egyetemen, de ez nem jelenti azt, hogy én automatikusan egy jó bíró lettem volna nem tudom, hogy beválta -e volna a bíróságon. Azonban ez nem következett be, más irányt vett az életem, de a kérdésem a következő. Hogyan készítik elő a bírójelölteket, és mi a helyzet a vizsga után, a bírók kinevezése után? Lesz-e egy második, egy folytatólagos értékelés? Még egy kérdés. Az ügyészség rendszerét hogyan kívánják erősíteni? Ha jól letettem, politikai kinevezések is voltak. Innen a kérdésem. A társadalomon belüli harc, hogy fel lehessen számolni ezt a korrupciót. Ennek szempontjából fontos a politikai elnőzés, de én úgy vélem, hogy a az ügyesség politikai kialakítása nem helyes. Pontosan ez, ami nálunk is történik, ezek az én tapasztalataim, tudom, miről beszélek. Ezért kérdezem, hogy önök mit gondolnak az ügyészség jövőjéről. Köszönöm szépen, Makovai asszony, kíván szólni? Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondjam azt, hogy szeretnék először is gratulálni ukrán kollégáinknak a reformok végrehajtásához. Remélem, hogy sikeresek lesznek. romániai képviselő vagyok, igazságügyi miniszter voltam, és megtapasztaltam azt, hogy milyen egy igazságszolgáltatási rendszert átalakítani a diktatúra után, ez rendkívül nehéz, és nagyon sok időbe telik. Másrészt viszont gyorsan kell eljárni, mert hogyha hosszú időbe telik ez, akkor mindig is lesz egy olyan időpont, amikor azt mondják az emberek, hogy hagyjuk az egészet, nem működik, ezt nem fogják támogatni. Három specifikus pontot szeretnék kiemelni. Szeretném elmondani azt, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége az emberek joga, joga van az embereknek ahhoz, hogy független legyen az igazságszolgáltatás, független legyen ez a kormánytól, a korrupciótól, a bíróknak csak is a jognak kell megfelelniük. Ezt azért mondom, mert nagyon sok átmeneti országban lévő bíró az átmeneti időszakot élő országokban lévő bíróknak sokan senki nem mondhat semmit. Az embereknek van joga ahhoz, hogy független legyen az igazságszolgáltatás. Nagyon fontos az, hogy így álljanak szembe a bírókkal, mert nagyon sok probléma lehet a bírókkal, amíg nem jönnek arra, hogy megváltozott a helyzet. Az első kérdésem pontosan ehhez kötődik. Hogyha ha nem bíznak a igazságszolgatási rendszerben, hogyha nagyon-nagyon különbözőek a bírói döntések a hasonló ügyekben. Valaki három évet kap, valaki tizet, valakit felmentenek, tehát erre gondolok, ez kötődik már ahhoz, amit már korábban mondtam, mi ezt már átéltük, átéltük ezt Romániában, Bulgáriában, Horvátországban, mindenhol a régióban. A bírók azt mondták, hogy engem nem érdekel, hogy a másik bíró kollégám mit tett, mert én független vagyok. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen egy terv az igazságszolgáltatás egységesítési szempontjából, és nem szabad elfogadni ezt azért volt, hogy én független vagyok, és nem érdekel, hogy mit tesznek a többiek, mert másképp az emberek nem fognak bízni az igazságszolgáltatásban. Az igazságszolgáltatás nem lottó, nem szabad, hogy egyfajta lottóvá váljon ez, az igazságszolgáltatásnak előrelátónak kell lennie. Persze lehet, hogy vannak különbözőségek, de meg lehet, megvan az oka. Nagyon fontos az, hogy a bírói gyakorlat egységesedjen, ha körbe nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy igazából most már egy egyvelege van a kontinentális, illetve nem kontinentális jognak, a common law-nak. Európában vagyunk, ahol a kontinentális jog érvényesül, csak a jog számít, és a bíró ezt ért, értelmezi, most azonban már kezd ez átalakulni, egy vegyes rendszer jön létre. Tehát van egy tervük arra, hogy egységesítik a jurisprudenciát, és nagyon fontos az, hogy a függetlenség, az igazságszolgáltás függetlensége az állampolgárokat illeti meg, és nem pedig a bírókat abban a tekintetben, hogy bármit csinálnak, amit akarnak. Volt egy megjegyzés a legutolsó hozzászóló részéről, aki a civil társadalmat képviselte, azt mondta, hogy az emberek nem hisznek ezekben a reformokban, és most idézem önt, mert kölcsönösen fedezik egymást a bírók, A másik érve az az volt, hogy van egy bírói ellenállás, és igen, ezt megerősíthetem. Ez fog történni, ez történt a már említett országokban, és bár akárhogy is nevezzük ezeket a bírói tanácsokat, magas szintű tanács, vagy legfelsőbb tanács, mindegy. Ezek a bírókat hatalmi szerepbe hozza, ők döntenek arról, mi a jó, mi a nem nekik, ők döntenek a szankciókról, és egymást fedezni fogják. Nagyon sok országban ez történt. Igen, nagy az ellenállás. Mindig is ellenállás van a változásokkal szemben, az emberek nem szeretnek változtatni nem szeretik megváltoztatni az emberek a hálózataikat, a szokásaikat, nem tetszenek az új jogszabályok is, hiszen ezeket meg kell ismerni, ezeket alkalmazni kell, tehát ellenzik a változtatásokat, de mindenképpen szembe kell majd nézni az, hogy egymást védik, meg kell e, változtatni ezt, például külsősöket lehet behozni a bírók közé, mert más, közbe, más különben a fegyelmi szankciók nem fognak működni. Köszönöm szépen. Thank you. Let me take, uh... Köszönöm szépen. Két további kérdésünk van. Hát kérem, hogy röviden szóljanak. Talán kezdje ön. Nagyon kellemes, hogy én szót kapok, hiszen én nem vagyok a szakbizottságnak a tagja, viszont a az érintett bizottságoknak a tagja, viszont az ukrajnai együttműködésben én is részt veszek, és ugyanígy érdekel engem is, mint a többi résztvevőt az ukrán reformok eh, sikere, illetve az igazságszolgáltatás eh, reformja. Tehát az utolsó hozzászólóhoz kapcsolódva, még hogyha itt az Európai Parlamenti meghallgatáson bemutatott reformok eh, úgy is tűnnek, mint amik sikeresek, az ukrán közvélemény egyelőre nincs meggyőzve ezzel kapcsolatban. És a fő cél az hamarosan elérhető, és el fogják érni. Ez a cél pedig úgy szól, hogy legyen független a bírói testület, és a politikai befolyásolásnak ne legyen kitéve. És eh, Brokul a hozzászólása végén azt mondta, illetve barátom Juri Lushenko, aki ott volt a Majdanon, és valóban egy szenzációs politikus küzdött a jogállamiságért és demokráciáért. De amikor sokén korábbi főügyészt leváltották, akkor politikai érdekek mentén nevezték ki az utódját, odaadva a posztot valakinek. És mindenki óhajtotta a változást, és mégis negatív hatással járt az egész, illetve negatív irányba indult el az ukrán közvélemény szemében. És ez a reformot, illetve a függetlenségnek az ideáját aláásta a közvélemény megítélésében. A reformok ukrán felelősei ebben az időszakban, illetve az ismételt reformkísérlet során fontos, hogy ne kövessék el a korábbi hibákat. Tehát, hogyha azt gondolják továbbra is mi vagyunk a jobb politikusok, illetve az állami intézmények közelebb állnak hozzánk, akkor mi majd gondoskodunk róla, hogy minden rendben legyen. Most ebben az időszakban van igazán esélyünk független intézményeket teremteni. Függetlenség alatt a politikától való függetlenségre gondolok. Látom az órát, megy az idő, de az előttem szólóval egyetértek, hogy történt előrelépés, de még nem elég meggyőző. Köszönöm szépen. Valóban időgondunk eh, adódik. És a, várjuk a következő kérdést, amennyiben kérdésről van szó, hogyha lehetséges. Én nem ennek a bizottságnak vagyok a jogásza, viszont a eh, delegáció résztvevőjeként engem igen erősen érint ez a témakör, és messze menően egyetértek az előttem szólókat. Azok, akik nem ülnek most ott a panelben, az utca emberei Ukrajnában, a taxisofőr, vagy egy kis bolt tulajdonos például nagyon sokszor jártam Ukrajnában, pár hete beszélgettem az emberekkel, és a közvélemény nagyon határozottan úgy érzi, illetve az a benyomása, hogy a régi rendszert, annak az alapjait megrendítette a méltóság forradalma, de nem sikerült megtörni a régi rendszer uralmát. Mert a politikai és gazdasági elit az érzésük szerint továbbra is a szálak mozgatója ilyen vagy olyan megoldás keretében. Tehát hiányzik a közbizalom, és ez definíció szerint hosszú időt vesz igénybe. Az idő itt nem a szövetségesünk, hanem ellenünk dolgozik. Tehát ezzel együtt már eddig is impozáns eredmények születtek ehhez hosszabb idő kell, és ez tulajdonképpen a gond lényege. Két kérdésem van. Bilát úr azt mondta, hogy a legújabb módosítások tartalmazzák a legtöbb ajánlást, illetve követik a legtöbb ajánlást. A kérdésem arra irányul, nézete szerint van-e olyan ajánlás, amit nem tartottak be, nem követtek, illetve lát -e ezzel kapcsolatban a problémát? Van esetleg olyan ajánlás, amit nem alkalmaztak, de érdemes lenne felővizsgálni, illetve a Filatov úrtól, illetve az előadóktól kérdezem, hogy a legfelsőbb bíróság eh, Ukrajnában a bírák kiválasztása során, illetve a tanácsadók, a szakértők kiválasztása során milyen teszteket, milyen vizsgákat alkalmaznak majd hogyan gondoskodnak róla, hogy tisztességes kiválasztás történjen. Elnök, köszönöm szépen. Felhasználtuk a kérdésekre a teljes rendelkezésre álló időt, és így nem maradt a válaszokra idő. Ezzel együtt Szirojt asszonyt kérem, hogy röviden válaszoljon. Nos, röviden válaszolnék az engem érintő kérdésekre, és aztán átadom a kollégának a szót. Nagyon örülök annak, hogy a reformról szóló előadást, illetve a realitás bemutató helyzet képet érintik a kérdések, hiszen pontosan ez a dolgok lényege. Vagyis, hogy nincs közbizalom, reméljük, hogy helyreállítható, és hogy ez sikerül ami pedig az ügyészséget, illetve a főügyész kinevezését illeti, sajnos még mindig politikai csomag részeként történt ez. És Egyetértek azzal is, hogy a politikai éretlenség, illetve az alapelvek hiányos volt, vagyis hogy a, az ügyészség és a főügyész szerepét nem egészen értelmeztük helyesen, és a politikai helyzet függvényében történt a e, kinevezés. A parlamentben együtt ülök egyébként a főügyészsel, aki messze menően tisztelek, de ezzel együtt fontos lett volna, hogy jobban érvényesüljön a szakmaiság a kinevezésben. Ami a bírósági gyakorlat egységesítését illeti, rövid és hosszú távú döntésekre van szükség. A hosszú távú döntés természetesen a jogi oktatás megreformálása kell legyen. Hiszen ha az emberek nem hisznek a jogelveinek a működőképességében, az alkalmazhatóságában, akkor nem fogják egyöntetően követni ezeket az elveket, és itt ehhez egy egész nemzedékre lesz szükség. Nem tudom, hogy önöknél hogy mennek ezek a dolgok, de Ukrajnában még mindig nem terjed ki az oktatás az alapelvekre. Normákat tanítunk, és a normák nem segítenek itt. Hosszú távon gondolkodva először is minden erőfeszítésünkkel arra kell törekednünk, hogy színvonalas képzésben részesüljenek a legfelsőbb bírósági munkára kiválasztott bírák, itt etikai, illetve szakmai normák színvonalára gondolok, és ez munkaszinten fog majd eldőlni. A kollégáknak adom át a szót. Petrenko miniszter úr, öné a szó. Nagyon röviden reagálnék a függetlenséget érintő kérdésekre, tehát a bíróságok, illetve a bírák függetlenségét érintő kérdésekre. Nos, a bírák függetlensége és a bíróságok függetlensége az olyan valami, amihez a társadalomnak és az embereknek joga van, nem a bírák joga ez. Az ő kötelességük, hogy függetlenek legyenek a politikusoktól, a miniszterektől, a parlamenttől, az elnököktől, hogy ne lehessen őket korumpálni, és így tovább. Tehát ez a kötelességük. És ez minden országban így kell, hogy legyen, nem csak Ukrajnában. A régi alkotmány miatt függetlenek voltak a bírák és maga a rendszer nagyon komoly védelmet élvezett egy bíró, hogyha egy bűncselekményt követett el, vagy valakit meggyilkolt, nagyon nehéz volt bíróság elé állítani. Ez is probléma volt. És volt még egy másik probléma, hogy a jogszabályok értelmében függetlenek voltak ezek a személyek, az oligarcháktól, a kormányoktól, a politikusoktól, a korrupciótól nem voltak függetlenek. És a győzelemről szeretnék most beszélni. Nyilván nagyon sok a kockázat, de legalább most megvan az esély a változtatásra, és válaszolok arra a kérdésre, amely a petíciókat érintette, illetve a legfelsőbb bíróság átszervezését. Nem, nem szervezzük át ezt, hanem egy új legfelsőbb bíróságot hozunk létre a alkotmánymódosítóknak, ez a következménye, tehát hogy egy teljesen új legfelsőbb bíróság jön létre. És lesz lehetőség fellebbezésre is, három év alatt kell ezeknek a bíróságoknak, felebbíteli bíróságoknak létrejönni. A a közvéleményt pedig tájékoztatjuk a fejleményekről. És természetesen a kiírt versenyben nem csak a bírák vehetnek részt. Mi volt a probléma, hogyha valaki a fejevételi bíróságra akart kerülni, akkor a helyi bíróságon kell dolgozni, valakinek a feljebb viteli bíróságon kell dolgozni ahhoz, hogy onnan tovább léphessen, és így tovább. Tehát zárt volt a rendszer, nem lehetett másképpen előre haladni benne. Most megnyitottuk ezt a rendszert más ügyvédek, jogászok előtt, tehát hogy a friss tapasztalat ide beáramolhasson a magánszektorból, vagy az egyetemekről, és így tovább. és garantálni kívánjuk ezeknek a versenyvizsgáknak az átláthatóságát. És az, az Európai Uniótól azt kértük, hogy biztosítsanak szakértőket a számunkra, annak érdekében, hogy ezeket, a, ezeket az eljárásokat le tudjuk bonyolítani. A forradalom idején én ügyvéd voltam, és részt vettem ezekben a folyamatosokban, megpróbáltam belenézni azoknak a bíráknak a szemébe, akik ezeket a döntéseket hozták, a mi aktivistáinkat elítélve, és kerestem, hogy függetlenek-e, hogy van-e méltóságuk, és megtagadják-e ezeknek az aktivistáknak az elítélését, de nem ezt tapasztaltam sajnos. Tehát zárásként azt mondanám, hogy itt a lehetőség most a kezünkben, hogy átalakítsuk ezt a rendszert, valóban átalakítsuk. Ehhez az emberek bizalmára is szükség van, és az emberek bizalmát másképpen nem lehet megszerezni, mint hogy a függetlenséget biztosítjuk. Köszönöm. Volt-e még valakinek kérdése? Kérem, hogy nagyon-nagyon röviden. Be very brief. Uh... Megpróbálok nagyon rövid lenni és megpróbál megválaszolni a függetlenség kérdését. Igaza volt, az alkotmányban, alkotmány során sokat beszéltünk arról az egyensúlyról, ami a függetlenség és a felelősség között van az igazságszolgáltatásban. Úgy véljük, hogy sikerült megtalálni a megfelelő garanciákat erre, hogy hogyan lehet a bírókat a bírókkal megértetni azt, hogy a függetlenség nem jelenthet büntetlenséget, ez nem jelentheti a felelősség vagy az ellenőrzés teljes hiányát. Nos, szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel. Azután, hogy a az Európa Tanács tandagyait ezen magas szintű testületnek. Itt nem csak bírók vannak, hanem a egyetemek képviselői és, és figyelembe véve ezen testület döntéshozatali mechanizmusát remélhetőleg fenntartják majd a függetlenséget. Volt egy másik érdekes kérdés, a, a döntések egységesítéséről. Ugyanerről beszéltünk, amikor létrehoztuk a legfelsőbb bíróságot, és az összes legfelsőbb bíróságot egyé olvasztottuk össze, és volt egy kamara, amely egy kérdéskörrel foglalkozott, pontosan azzal a kérdéskörrel, amit ön is említett. Ami a Velencei Bizottság ajánlásait illeti, voltak kisebb dolgok, amelyek a legmagasabb igazságszolgáltanács tagjának kinevezéséhez kötöttek. A Velencei Bizottság úgy gondolta, hogy a parlamentnek kétharmados többséggel kell meghoznia ezt a döntést. Mi úgy véljük, hogy ez a gyakorlatban Ukrajnában azt jelenteni, hogy problémánk lenne a, a legmagasabb tanács létrehozásával, hiszen nem túlságosan könnyű ilyen magas szinten politikai konszenzust elérnünk. Pontosan ezért, miután ezt megtárgyaltuk a Velencei Bizottsággal, arról döntöttük, hogy nem követjük ezt az utat, és a Velencei Bizottság ezzel egyet is értett. Tehát két ajánlás volt, amit nem követtünk. A másik, ami nem követtünk, ez a parlamentnek a joga, hogy a bizalmatlansági indítványt eh, indít a fő eh, államügyésszel szemben, a főügyésszel szemben, a parlamentet eh, megfosztották ettől a jogtól, ez egy politikai eszköz volt, hogy befolyásolhassa a főgyészséget. Mi szeretnék, hogyha a parlament rendelkezne ezzel a jogkörrel, mert véleményünk szerint a főügyésznek eh, teljes mértékben eh, politikusnak kell lennie, és nem lehet ilyenfajta parlamenti ellenőrzés alatt, de mindenképpen konszenzust kell találnunk a parlament képviselői között. A parlament képviselőinek támogatnia kell a mód, alkotmánymódosítást, és az elnök arról adott, hogy ejti ezt a javaslatot, és a módosítás tervezetet nem támogatták volna a parlament részéről, hogyha ez a rendelkezésben nem maradt volna. Tehát ez volt az a második ajánlás, amit nem követtünk. A többi ajánlást, a régieket is, amelyek már régóta, évtizedek óta léteztek, ezeket mind belefoglaltuk a tervezetbe. Elnök, köszönjük szépen, Priya úr. Köszönöm szépen, Filatov úr válaszolt már a, az ajánlásokkal kapcsolatos kérdésekre. Ennek részteit megtalálhatják a Velencé Bizottság honlapján. Köszönöm szépen ezt a nagyon rövid választ, Kuzjakov úr. Én is mindenkit megkérnék arra, aki itt van, hogy látogassanak el az ukrán bizottsághoz, ahol mi részletesen el tudjuk mondani azt, hogy hogyan választjuk ki a bíróságokat, mi már ezt megtesszük úgy, hogy értékeljük a bírókat, és ez a film, amit átadtam önöknek, ebben láthatják azt, hogy hogyan történik ez. Ugyanaz eh, ez a helyzet, mint ahogy itt is, hogy mindenki látja, hallja azt, amit mondok. A bizottságunk esetében is ez a helyzet. Mindenkit, akit érdekel, az eljöhet hozzánk, egy másik teremben ülhet, mindent lát, hall, ami abban a teremben történik, ahol értékeljük a bírókat. Folytatjuk ezt a legfelsőbb bíróság esetében is. Elnök, köszönöm szépen, Kujminda úr következik. Köszönöm szépen, röviden megjegyzésem lenne a bizalom hiányával kapcsolatban. Itt nem csak a bírókkal szemben nincs bizalom, hanem a politikai hatalommal szemben sincs. Két évvel a forradalom után, és azután, hogy a parlament lépéseket tett, nem változtatták meg a, az alkotmányt, és nem igazán volt ez sikeres. Nem volt siker, nem volt ennek semmilyen hatása. Az emberek ezért nem bíznak abban, hogy jövőben bármi történik, de mi a civil szervezetek, akik ezen a területen munkálkodunk, most már megpróbáljuk elmagyarázni az embereknek azt, hogy milyen előnyei vannak uh, mindennek, ami most történik az módosítás, alkotmányos reform kapcsán, és hogy ez hogyan hat ki majd az igazságszolgáltatásra, illetve a bírók státuszára. Köszönöm szépen. Well, before giving the floor... Köszönöm. Mielőtt Hautala asszonynak megadnám a szót, egy rövid észrevételt szeretne McGuinness asszony tenni, a parlament alelnöke. Köszönöm szépen, hogy szót adott nekem Aha. A szülők gyermekszöktetési ügyeivel kapcsolatos témáknak a jelentéstevőjeként is dolgozom, és számos esetben az EU-t és Ukránát is érintő szülők közötti gyermekfelügyeleti vitáink vannak, és ezért is nagyon fontosnak tartom az igazságügyi reformot, mert a gyermek érdekeit kell szem előtt tartani, és röviden ennyit szerettem volna elmondani, illetve a későbbiekben a levelezésben majd részt veszek, és sok sikert kívánok a reformokhoz. Az Euronest parlamenti közgyűlés alelnökének, Hautala asszonynak adom vissza ismét a szót, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy egyik tisztelt vendégünk sem azzal a szándékkal érkezett, hogy vállon veregessük, és azt mondjuk, hogy minden jó úton halad, és csak így tovább. Hát nem azért vagyunk itt. Nagyon örülök, hogy sikerült tető alá hoznunk ezt az erőfeszítést, és közösen támogatjuk valamennyien az önök munkáját illetve a célját, hogy korszerűsítsék és hatékonyá tegyék az igazságszolgáltatási rendszert. Az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament a különböző szervezetei, testületei részén, eh, révén kapcsolatot tart az ukrán reformerekkel, és az együttműködésünk azt gondolom egy eredményes elősegítheti a támogatásunkkal az önök sikerét. Egy finn anekdóta kapcsán szeretnék rávilágítani arra a helyzetre, hogy az a jó, amikor a dolgok annak látszanak, amik valóban. A, emlékszem még arra az időre, amikor a főügyész titulusának a vége megegyezett az igazságügyi minisztériumnak a, a végével, és azt gondolom, hogy ezek is gyanús apróságok, amiken érdemes változtatni. És néha sikerül, néha kevésbé, de hogyha szélesebb keretben látjuk ezt az egész folyamatot, akkor két általános észrevétellel szeretném eh, kiegészíteni az elhangzottakat. A szovjet örökség maguk mögött tudása terén igen hosszú utat tettek meg. És azt gondolom, hogy a bírói testület átalakítása rendkívül impozáns eredmény. Ahogy Makovej asszony felhívta erre a figyelmünket Románia részéről, nem könnyű a szovjet örökséget letudni és ebben a háttérben megreformálni az igazságszolgáltatást. Tehát ezért fontos, hogy minél módszeresebben hajtsák végre ezt a feladatot. Tominski úr sikeresen mutatta ebbe, hogy ahogy Petrenko miniszter úr is elismerte a hathatós támogatást, valóban hatékony munkát végezhetett. Úgy gondolom, hogy a civil társadalom visszajelzéseire mindenkor érdemes odafigyelni, mert az egyik legfontosabb sikertényező egy ilyen reform esetében, legyen szó Ukrajnáról, vagy Grúziáról, vagy Moldáviáról, amelyekre társult országokként kiemelt figyelmet szentelünk, és nagyon fontos mindezen országok esetében, hogy odafigyeljenek a civil társadalom véleményére, visszajelzésére, és a kormány nyitott legyen arra, amit ők mondani szeretnének. Tehát a közös erőfeszítés úgy gondolom, hogy konstruktívan folyhat tovább. Egy dolgot szeretnék észrevételezni sajnálatos módon a római nemzetközi bűnügyi törvényszékhez való csatlakozás témájú egyezményének a ratifikálása sajnos tovább csúszik, és persze az orosz katonai beavatkozás és agresszió ezt könnyen felfüggeszthette, és gyakran elhangzik itt a nemzetközi büntetőjog megsértésének a vágya fontos lenne, hogyha erre is volt kerítenének. Senki nem tette erről említést, de azt gondolom, hogy a civil társadalom részéről ez egyik hangsúlyos visszajelzés. Szerintem az Európai Parlament minden erejével támogatni fogja önöket az Európai Bizottsággal karöltve a reformok útján. Egy ilyen ágazati szakbizottság, mint a jogi szakbizottság ennyiben tud segíteni, és eredményt tud elérni önökkel együtt egy ilyen reform folyamatban. A célunk, hogy a gazdaság és a szociális reformok is sikert érjenek el, és az Euronest parlamenti közgyűlésében is ezt fogjuk majd támogatni. Elnök, köszönöm szépen minden előadónknak, illetve hozzászólónknak a részvételt és az elmondottakat, és most ismét váltunk az elnöki tisztségben. Lucsenko urat, Lacsiskász urat és Sabonyin urat kérném, hogy fáradjanak ki ide az elnöki pulpitushoz a második panelbeszélgetés erejéig.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 Uh, Kedves kollégák, folytassuk a második panellel, amelynek a témája az ügyészségi reform. Elsőként Juri Lucenko barátomnak szeretném átadni a szót, aki Ukrajna mm, főügyésze 10 percet kap a hozzászólására, és aztán igyekszünk tartani az időrendet és időben zárni a vitát. Köszönöm szépen, ukránul fogok előadást tartani. Сьогодні вже про це говорилося, але я завжди починаю свої закордонні Ahogyan említettem korábban, azzal szeretném kezdeni az előadásomat, hogy Ukrajna háborúban áll, és nem lehet egyszerűen végrehajtandó lassú reformokról beszélni, hanem egyrészt Oroszországgal állunk hadban és harcolunk, másrészt a rendszer szintű bűnözéssel kell, hogy felvegyük a küzdelmet ez az örökségünkből következik. És őszintén fogalmazva, az országunk előző vezetése állami szintre vitte a maffia szervezést. Minden állami intézmény különböző maffia érdekek szolgálatában állt. A Janukovics család szolgálatában. És jó magam, a második majdant követően kerültem be a parlamentbe a legnagyobb parlamenti frakció vezetőjeként. És annyit mondhatok, hogy nagyon sok jogszabályt módosítottunk. Most véleményem szerint a legkeményebb korrupció ellenes jogszabályi háttérrel rendelkezünk Kelet- és Közép-Európában. És a legradikálisabb igazságügyi reform indult el pár hete az elnök támogatásával, kezdeményezésével és a parlament támogatásával óriási volt erre az igény, és a főügyészség pedig a folyamat élére állt. Három új főügyész kinevezése ellenére még a régi szovjet dinoszauruszként működött a főügyészség. A kilenc négyzetméteres börtöncellámat felcseréltem a főügyészség 900 négyzetméteres irodájára, ahol személyes fodrász, karaoke bár és csomó minden áll a rendelkezésemre, amit nem igényelek. És azt gondolom, hogy a főügyészség szempontjából sokkal fontosabb az ügyészek mentelmi jogának a felfüggesztése, mert korábban bűnügyi felelősségre vonás emiatt nem történhetett. Én ezt felfüggesztettem. Volt olyan is, hogy közúti balesetben halált okozott egy ügyész, és a mentelmi jogát nem függesztették fel. És minden harmadik eh, helyettesen 30 és 35 év között az egyik diplomata volt, egy másik ügyészként, illetve jog, ügyvédként tevékenykedett, és azt gondolom, hogy velük együtt át tudjuk alakítani Ukrajnát. Az ügyészség olyan változások tanulja lehet majd, amely személyváltozásokkal is jár majd. 2016-ban a feladatunk meglehetősen világos. Vissza kell szereznünk a bizalmat és az előfeszítéseink elsősorban a rendszer megtisztítására alapulnak majd. Ennek a szempontjai az alábbiak. Fethetetlenségi nyilatkozatokat kell, hogy aláírjon minden ügyész a saját vagyonáról és a rokonai vagyonáról is ezt a munkát egy 30 éves szakember vezeti, aki a frontról sebesülten érkezett haza. A vérét ontotta a hazánkért, és a szívbéli célja, hogy megtisztítsa a korrupciótól Ukrajnát. Aztán kiírtuk a pályázatokat az ügyészségi állomány megújítására, a harmadik fázis pedig az Egyesült Államok támogatásával egy olyan program, amelynek eredményeképpen a főfelügyelőséget is átalakítjuk. A nyomozati, illetve operatív képességek fejlesztése érdekében, és annak érdekében, hogy a főügyészség valóban fedhetetlen és tisztességes működésű legyen. Aztán következik a nagy halak kifogása és megsütése, talán nem egészen szakszerűen mondom ezt, de a nagy bűnszervezetekre való e, kemény lecsapást tervezzük. Itt most Janukovics volt elnök maffia szervezetére e, kell gondolni, illetve nem csak erre, bár egyébként egyedülálló a hivatalba lépésének az első napján kikényszerítette az alkotmánybíróságtól azt a rendszert, amely hatalmi visszaélésekre adott lehetőséget. És aztán elindult ez a folyamat, ami a Krímbe orosz katonákat, majd később megszállást eh, hozott, és Janukovics elnök eh, a felelős mindezért állami szinten. akár 8 milliárd dollár értékű üzelmekbe fogott több területen. És az állami bevételeknek a fele landolt az elnök családjánál, illetve a talpnyalóinál, a holdudvaránál. És csak a másik fele jutott az államnak. Ezért is omlott össze az államháztartás. A Kremtől vett fel kölcsönt Janukovics, és a szuverenitásunkat áldozta be ezért. Ennek az eredménye lett a majdani forradalom, ahol gyilkosságok is történtek, és az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy Janukovics orosz csapatokat kért a Krímbe Putyintól ezért vádat fogunk ellene emelni. Ez persze nem csak a múltal való szakítást jelenti a reform eh, folyamat keretében, hanem azt is, hogy a jelenlegi ukrán vezetést és elszámoltatjuk a feladatok teljesítésével. Fontos, hogy az ukrán közvélemény csak akkor bízik a főügyészségben, hogyha hogyha sikerül felelősségre vonni a régi és új bűnögyekbe keveredett politikai elit tagjait. És ennek jegyében egy olyan élető ellen emeltünk vádat, illetve olyan ügyet igyekszünk fel göngyölíteni, amely egy négy és fél éves börtönbüntetéssel sújtott egy olyan életőt, aki, eh, akit sosem ítéltek el. És ez elég gyakori, 10-12 évet is könnyedén börtönben tölthettek emberek, anélkül, hogy valaha ítéletet mondtak volna az ügyükben és csak utána kerültek bíróság elé. Tehát ez az állami rendszer nagyon súlyos emberi jogsértéseire hívják, hívja fel a figyelmet. Itt egy térképet, eh, illetve szervezeti ábrát szeretnék bemutatni a szervezetünkről. Az amerikai rendszerhez hasonló ez a eh, rendszer, számos országban bevezettek már hasonlót. Bízunk abban, hogy az ügyészség nyomozati fő eh, osztálya idén augusztustól megkezdheti a hatékony működést. Ami a jövő évi terveinket illeti, szeretnénk rendszer szintű változásokat bevezetni a főügyészségen. Pályázatok útján szeretnénk betölteni minden szinten a szervezeti posztokat új szervezeti kultúrát szeretnénk kialakítani. És a társadalmi mozgó lépcsőt szeretnénk a szakmai életút során működtetni. Bízom benne, hogy sikerül eh, ezt a folyamatot megvalósítani, és hogy jó eredményekkel jár felelőtlenség lenne a régi szovjet rendszert életben tartani. Csak új szervezet pályáztatott személyi állományjal tud új eredményeket elérni. És a kormányba, illetve a főgyészségbe vetett bizalmat helyreállítani. Két éven belül lejár a nyomozati hatásköre, megszűnik a nyomozati hatásköre a főügyészségnek, és ez nem teljesen helyes, bár én magam is megszavaztam. tiltakozásképpen hosszú lánccal oda láncoltuk magunkat a főügyészség hátsó kerítéséhez egy kollégával, és aztán kiderült, hogy itt egy illegális folyamatról van szó. Hogyha a főügyészségnek nem lenne nyomozati hatásköre, akkor csak a nyomozati munka jogszerűsége fele törködhetne. Hogyha ezek a változások mind lezajlottak, és sikerrel megtörténtek, akkor ér véget majd az én feladatom. külön kell választanunk az ügyészség és a nyomozati munkát egymástól. Veszélyes, hogyha összefonódik ez a két terület. Hogy választ adjak arra a kérdésre, hogy Lucenko kinevezése politikai alapon történt -e, igen, egyértelmű a válasz, hogy igen. Én a parlamentnek beszámolva, és elmondtam, hogy ennek egyáltalán nem örülök ennek. De nincs jogászi előképzettségem, végzettségem. A belügyminisztériumnál dolgoztam négy évig, és két és fél évig politikai fogolyként börtönben voltam. És kérem, vegyék azt is figyelembe, hogy szuper profi jogászok juttattak börtönbe Timosenkóval együtt. Tehát a jogi szakma nagy tudósai tették ezt velem. Tehát ezen kell változtatni, és ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy átalakítjuk a rendszert. Nagy politikai súlyjal rendelkező fajsúlyos ember kerüljön a főügyészség élére. És itt nehéz súlyú emberre van szükség, az elnökkel és a parlamenttel való együttműködésben is. És pontosan ez volt a célom, két és fél évig elrejtőztem a feladat elől, és az volt a szándékom, hogy működjön a karrier lépcsőzetes fejlesztése a szakemberek között, és a bíróság elé tudjunk mindenkit állítani minden szinten, aki valamit elkövet. Tehát Remélem legközelebb az eredményekről számolhatok majd be. Köszönöm. Köszönöm szépen az összefoglalást és az ambíciókról való beszámolót. Most az EU tanácsadó misszió vezetőjének, eh, ukrajnai eh, misszió vezetőnek adom meg a szót akinek sok tapasztalata van az EU, illetve az ukrán oldalon is. Kérem, hogy próbálja meg betartani a rendelkezésre álló 10 percet. Köszönöm szépen, Magyar Magyaránciszkasz úr. Az elmúlt években mozgalmas volt az eltöltött idő, a fejlemények. A legutóbbi alkotmánymódosításokat szinte csak egy hete fogadták el, és tavaly júliusban született meg az új ügyészi hivatalról szóló jogszabály. Az első lépéseket tehát megtette az ukrán fél az ügyészségi reformmal kapcsolatban is, és a jogszabályi keretek most már léteznek. De a reform megvalósítása eredményeképpen hatékony, eredményes, független és elszámoltatható ügyészség kell, hogy létrejöjjön. Az ügyészi rendszer tehát igyekeznek függetlenebbé tenni, például az összes helyi ügyész újbóli kiválasztási eljárását lebonyolították a tavalyi év során civil szervezetekkel együttműködésben. Ezen folyamatokat áttekintettük, és komoly előrelépés történt, ezt megállapíthattuk. A regionális ügyészek kinevezésében. Emellett, ami a függetlenséget illeti, bizonyos lépéseket tettek annak érdekében is, hogy az integritás megvalósulhasson, hogy legyenek ellenőrzések az ügyészek esetében, és erről kapcsolatban is majd lesz értékelés, hiszen tudja mindenki, hogy az újonnan kinevezett főügyész agendáján fontos prioritás ez a lépés. A második dolog az elszámoltathatóság, amit említettem, és hát természetesen az elszámoltathatóság elsősorban a közvélemény felé való elszámoltathatóságot jelenti. Az ügyészek meg kell, hogy magyarázzák a döntésüket a jogállamiság értelmében, függetlenek kell, hogy legyenek, és az elszámoltatás azt is jelenti most, hogy bizonyos magas beosztású tisztviselőket érintő korrupciós ügyek esetén beindultak a vizsgálatok. Meglátjuk, hogy mi történik. Ami a hatékonyságot és eredményességet illeti az ügyészi rendszerben, említettem, hogy nagyon sok módosítás történt, tehát a jogalap, jogszabályok változtak, de azt emellett még el kell mondani, hogy rengeteg a tennivaló. Például egyszerűsíteni kell az eljárásokat a büntetőgyi vizsgálatokban, hogyha kisebb jelentőségi bűncselekményekről van szó, mint például a bolti lopás. Egy ilyen bűncselekmény nyilván nem képezheti tárgyát egy ugyanolyan eljárásnak, mint amelyet mondjuk egy gyilkosság, ami egy gyilkosság esetében következne be. A rendőrség sok mindent átvehet, és így az ügyészség felszabadítható a sokkal jelentősebb, nagyobb súlyú bűncselekményekkel való küzdelemre, például a szervezetbűnözés, a kábítószerkereskedelem, a csalás, az illegális meggazdagodás, meg vagyonosodás és egyéb illegális bűncselekmények. Ahogy elmondtam már, rengeteg a tennivaló, tehát az ügyészi hivatal esetében is, ennek a hivatalnak kellene vezető szerepet játszania intézményként a reformokban. A hatékonyság és eredményesség fejezethez tartozik az is, hogy az együttműködés megerősödjön az ügyészség és a többi intézmény között. Mi a Nemzeti Rendőrséggel társ elnökként vezetünk egy csoportot, mely a rendőri reformról szól. És nagyon örülünk, hogy részt vehetünk ebben a munkában, és nagyon örülünk annak is, hogy szóbeli megállapodás született a témában. Nos, nézzük a nyomozásokat. Ugye nagyon sok hatóságban, hogy a rendőrség, az állambiztonság és egyéb intézmények, és nem sokára létrejön majd ugye a nyomozóhivatal, különleges irodája, tehát az ügyesség számára kihívás az, hogy ezek az ügynökségek a munkájukat koordinálják, ezek a partnerek az ügynökség a munkájukat koordinálják egymás között, intézmények, ügyesség és egyéb partnerek. Ha jól tájékozottam, akkor az új főügyész egy új elektronikus ügykezelőrendszer iránt is érdeklődik, és e tekintetben is tudunk támogatást nyújtani. Zárásként azt szeretném elmondani, hogy készen állunk arra, hogy az ukrán ügyész hivatalt támogathassuk, a reformok, támogassuk a reformok végrehajtásában. Nagyon szívesen nyújtunk támogatást a szervezet minden szintjén, legyen az regionális, központi vagy helyi szint, annak érdekében, hogy függetlenek, elszámoltathatóak, hatékonyak és eredményesek lehessenek az ügyészek. Meggyőződésem, hogy nagyon sok mindent elérhetünk, ha együtt dolgozunk partnerünkkel, tehát az eredményességet és hatékonyságot nagyban javíthatjuk, ahogy azt a 28 tagállam e, jó gyakorlata nyilván garantálná, ezt meg tudjuk osztani az ukrán féllel. Az elszámoltathatóság esetében is e, vannak megosztható tapasztalataink. Az e, ügyészség fogja a vezető szerepet vállalni ezen a téren, de nyilván az egyes ügyészek feladata is hogy ezeket az értékeket a mag, magukénak, a sajátjukénak vallják. Ahogy az már elhangzott, a reformok végrehajtása hosszas folyamat, sok időt vesz igénybe. De hát nyilván mindenki tudja, hogy a reformok aztán a végén az emberektől függnek. Köszönöm. Megköszönöm Lancsiszkas úrnak, most pedig a korrupció ellenes akciók központ vezetőjének, Sabonyi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, én megpróbálok nem átváltani ukránra, és köszönetet mondok először is az EU intézményeknek. Sometimes hard position. Uh... Az önök támogatása, állásfoglalása nagyon sokat segített számunkra. Egy Dombinski nagykövet úrnak mondok külön köszönetet, mert az ő hangja mindig nagy hatással volt Ukrajnára, és az önök segítségével tudtuk elérni, amit elértünk. A média is támogatott, és nemzetközi támogatást is kaptunk. Így tudtunk sokat elérni. Hadd uh, soroljak fel egy-két dolgot. Most már országos nyilvántartásokat nyitottunk meg, amelyek elérhetőek. Szerintem Európában nincsen más ország, ahol e-, ennyi információ elérhető egy érintett társaság tulajdonosi szerkezetéről, és így tovább. És a kedvezményezett tulajdonosok nyilvántartását is megnyitottuk, ezt is az önök segítségével sikerült elérnünk, és persze voltak más szövetségeseink is a kormányban. Petrenkosz úrnak köszönetet mondok, mert az ő támogatása nélkül ez nem lehetett volna megvalósítható. A oknyomozó újságírók azt hiszem paradicsoma lehetne Ukrajna, mert mindenki mindenhez hozzáfér. De nem ez az eredmény, hanem büntető ügyek születtek eredményként. De még így is nagy lépést tettünk előre, mert most már van külön a korrupció ellen küzdő rendőri erő, a saját munkájukat próbálják végezni. Tulajdonképpen túlteljesítették a céljukat. Az első fél évben kétszer annyi korúbírat füleltek le, mint a megelőző két és fél évben. Vannak természetesen érinthet, olyan érinthetetlen emberek, akiket most, akik ellen most vizsgálatot indítottak. A Központi Választási Bizottság vezetője például, elnöke például, most ilyen helyzetben találta magát, volt miniszterek, ilyen helyzetben találták magukat, tehát hogy vizsgálat indult ellenük. Lehetséges ez. Régen senki nem gondolta volna, és tessék, most ezek a, ezen személyek ellen vizsgálatokat lehetett indítani. A rendszer persze visszavág, én a rendszer alatt azt értem, hogy a, az ukrán politikai elit nagyobb része, aki nem örül a változásoknak. Megpróbálják az új ügynökségeket ellehetetleníteni, megpróbálják a, hat, a hatóságokat, hatóságokat gyengíteni, valahogy megakadályozni a hatékony működést, például az hivatal esetében. Mondok egy példát nem tudnak felvételeket készíteni például, és elég nehéz így bizonyítékokat produkálni, hogyha nem lehet felvételeket készíteni. A parlament megvonja egy új szervtől ezt a, ezt a lehetőséget. Mind, mindez, ennek mindebből látható, hogy mekkora fenyegetésként értékeli a politikai elitnek ez a része az új változásokat az ukrán bírák annyira hozzáértőek, hogy még a bírósági szakasz előtt el tudnak intézni minden ügyet. Hadd mondjak egy példát. A, mi lehetne a legkönnyebb nyomozás, ami megtörténhet? Volt egy bíra, aki elfogadta a kenőpénzt, a pénzt megszámozták, megjelölték, és tessék, ez volt a bizonyíték, de miután a ügy elérkezett a bíróságra, csak állt, ide-oda söpörgették, adogatták egymásnak a bírák, és három hónap eltelt, há- nem csak a bírák cserélődtek, hanem a bíróság is máshova helyezték az ügyet, egész egyszerűen senki nem akarta tárgyalni azt. De vannak itt magasabb tisztviselőket érintő ügyek is. Például egy állami tulajdonú cég a neve, amelynek a neve, amely Odesszában van, és itt is korrupciót tártak fel. Az igazgató tanács egyik tagjának a telefonját elkobozták. És el tudják azt képzelni, hogy a bíróság olyan határozatot hozott, hogy ezt a telefont nem lehet felhasználni bizonyítékként, és a telefonon szereplő információkat. Egy egész egyszerűen kiadtak egy ilyen határozatot, és ezzel el lehetetlenítették az egész ügyet. És nagyon sok példát lehet erre mondani. Ezt nem engedhetjük meg. Ha nem tudunk változást elérni, akkor elbuktunk. Én nem vagyok annyira optimista, mint a mellettem ülő kollégák, én azt gondolom, hogy legalább két-három évre van szükség, mert a törvények végrehajtása ennyi időt vesz igénybe, még akkor is, hogyha igénybe, még akkor is, hogyha minden zökkenőmentesen zajlik, két-három évre van szükség legalább. Az ennyire fontos politikai, magas tisztviselőket, magasrangú tisztviselőket érintő ügyekben pedig nincs két-három évünk. És aztán pedig a végrehajtási törvényről hadd mondjam azt, hogy tulajdonképpen itt lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a régi bírák maradjanak, nem tisztítják őket, nem söprik őket ki a rendszerből. És ezért nem vagyok benne biztos olyan teljes mértékben, hogy bekövetkeznek a változások. Egyetlen egy módja van annak, hogy a problémát fel megoldjuk, az új korrupcióellenes bíróság létrehozása. Itt van Előttem ez a kép a korrupció ellenes akcióközpontot leíró grafika. Csak annyit mondok, hogy kellenek olyan eljárások, amelyeknek köszönhetően ellenőrzésünk alatt tudjuk tartani ezeket a folyamatokat. Én tudom, hogy micsoda hihetetlen info- befolyása lehet valakinek a bírák kijelölése például, és mondjuk ezt figyelembe lehetne venni. Ha valaki mondjuk politikai ügyekről van szó, nagy jelentőségi politikai ügyekről van szó, és azt mondja, hogy őt támadják, akkor külön bíróságot lehetne létrehozni, és a, ez elé a speciális bíróság elé állítani az érintett magasrangú személyeket. Aztán az új korrupció ellenes bíróság, amiről beszéltek, beszéltünk. Ugye sokszor elhangzott, hogy ezt a bíróságot meg kell teremteni, létre kell hozni, Hát az az igazság, hölgyeim és uraim, hogy évek is eltelhetnek, mire ez a rendelkezés megvalósul, és valóban létrejön egy ilyen bíróság. Úgyhogy azt kérjük önöktől, hogy segítsenek bennünket, ahogy ezt a múltban is megtették. Segítsenek bennünket abban, hogy a politikai ellenállást Ukrajnán belül le tudjuk küzdeni és szövetségeseket tudjunk találni, és így meg tudjuk teremteni ezt a bíróságot. Mert Ugye mondhatjuk így gyakorlatilag, hogy ez a végső elszámolás, leszámolás, amikor az új rendszer majd elkezdődik, ehhez mindenkire szükségünk van. Köszönöm a figyelmüket. I would now like to give the floor. Most kollégám Monika Makovának adom meg a szót, aki a normál 10 perces hozzászólást fog hozzánk intézni, és kitér a kérdésekre is, amelyek korábban felvetődtek. Köszönöm szépen! Ahogy korábban már említettem, én már átéltem egy hasonló reform folyamatot, amikor Románia csatlakozott az Európai Unióhoz. És azt látom, hogy ugyanazok a dolgok, ugyanolyanok. Egy dolgot szeretnék elmondani a reformmal kapcsolatban. Először is nagyon örülnék, hogyha egy év múlva úgy találkoznánk, hogy arról számolnak be, hogy legalább a felét megvalósították a terveiknek, hiszen nagyon nagy az ellenállás, sok a gyakorlati probléma. A jogszabályok elfogadása a legkönnyebb rész, a végrehajtás a legnehezebb. Tehát sok sikert, és remélem, hogy sikerül önöknek meg kell tisztítaniuk az igazságszolgáltatást, amely azután megtisztítja a közélet egészét a politikai elitig bezárólag. Tehát ez kell legyen a prioritás. Ami a bírák fizetésemelését illeti, nagyon jó, hogy ezt meglépték, de ez nem lesz elég. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most már nem fogadnak el kenőpénzt, vagy megvesztegethetetlenek tehát az jó, hogy egész életre szól a kinevezés, ez a függetlenséget segíti, de nem garancia a korrupció ellen. Hiszen a régió számos országában az a tapasztalat, hogy ez csak megemeli a vesztegetési összeget. Új arcok új generációk jelennek meg, de a fiatal generáció sokszor még pénzéhesebb, mint a régi. Fiatal bírák több százezer vagy több millió eurót kérnek, még a korábbiak esetleg néhány száz euróval beérték. Tehát nem elég tehát, amit eddig tettek, és nagyon nehéz bűnügyi perekben bebizonyítani a bírák bűnösségét adott esetben, ez időigényes lehet. És hogyha előkerül egy olyan ügy, ami a főügyészségen vagy a bíróságon arra hívja fel a figyelmet, hogy a bíró nagyon keveset tett, akkor megvan a helye a fegyelmi eljárásnak, és meg kell szabadulni azoktól, akik nem akarnak együttműködni, nem tartják be a szabályokat. Tehát minden eszközt meg kell ragadni arra, hogy a sorból kilógó, illetve megvesztegethető bíráktól megszabaduljanak. Azután a politikai korrupció elleni küzdelem témájáról azt szeretném elmondani. Nagyon szimpatikus volt, amit hallottam a szakértő úrtól, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a politikusok ellenállnak, ellenlépéseket tesznek. Tehát a politikai korrupció elleni küzdelem nagyon nehéz küzdelem, és a nagy halakat kell kihalászni. Az Európai Bizottság ezt a feladatot adta minden együttműködő országnak. Az a cél tehát, hogy a nagy halakat megsüssék, hallhattuk, ez Janukovics állami maffiának a levadászását illeti, és a régi bűnösök megbüntetése nem eh, alakít ki automatikusan közbizalmat. Tehát le kell építeni a bűnözést, de ott, ahol hatalom és pénz van, ott mindig is felmerül a korrupció veszélye. A bírói testületben akkor bíznak az emberek, hogyha ki lehet vizsgálni a, a régi és az új ügyeket egyaránt. A román fejlemények fényében azt tudom mondani, hogy én létrehoztam egy korrupció elleni vizsgálati hivatalt, amely jól működik, és a miniszterek, a parlamenti képviselők, illetve a miniszterelnök és még eh, sok más politikus lett vizsgálattárgya, illetve a bűnösöket felelősségre tudtuk vonni. És az antikorrupciós eh, vizsgálatokról megjelentek az eh, újsághírek, és a miniszterelnök, amikor legközelebb találkoztunk, azt mondta nekem, hogy Mónika, én úgy gondoltam, hogy az ellenzéket fogjátok vizsgálni. És ez egy félreértés, mindenkinek felelnie kell azért, amit elkövet a kormány tagjainak szintén. Tehát ez a feladat az igazságszolgáltatásnak, és ez teremt közbizalmat. Hogyha csak az ellenzéket kezdjük üldözni, amennyiben bűnöket követel, akkor az nem teremt közbizalmat. Ott, ahol hatalom és pénz van, nagyon nagy a korrupció veszély. Visszatérve a politikusok ellenlépéseire, akkor, amikor a politikai korrupció ellen megpróbál az ember fellépni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez fogalmi ellentmondás, hiszen törvényeket hozunk, a politikusoktól kérjük, hogy fogadják el, és amikor végrehajtják a törvényeket, akkor ebből különböző problémák származnak, hogy börtönbüntetést kaphatnak, a vagyonelkobzás sújthatja őket, és így tovább. És ezt csak a csatlakozás előtti, vagy nyomás gyakorlási időszakban lehet végrehajtani. Akkor, amikor külső feltételek kényszerítik ki a végrehajtást. És persze ellenállnak a politikusok, elfogadják a jogszabályt, remélve, hogy sosem hajtják majd végre, és a végrehajtás után folyamatos lesz az ellenállás a részükről. Minden országban ezt tapasztaltam. Szlovéniában például, amikor beléptek az EU-ba. Megpróbálták kétszer is leépíteni a korrupció elleni hivatalt. A kormány és az ellenzék is. Romániában is vannak ilyen próbálkozások, de nem arattak sikert próbáltak jogszabályt változtatni, vagy kivonni magukat a törvény hatája alól. Tehát ez egy lankadatlan ellenállás. Tehát azt gondolhatnánk esetleg, hogy egyszer vége lesz a korrupciónak, de sosem lesz végérvényesen vége. Ezért kellenek megfelelő intézmények. Az intézményeket támadják elsősorban. Most már persze ez nehéz, nyolc év el Romániában, ezért a törvényt támadják, és igyekeznek módosítani. Például a, az összeférhetetlenség terén ne lehessen bűncselekményt elkövetni, vagy ne legyen nevesítve egy csomó olyan bűncselekmény, ami őket érintheti. Tehát látnunk kell, hogy vannak ilyen törekvések, és az a válasz, hogy meg lehet ezt csinálni, és olyan emberek kellenek, mint önök, akikkel itt együtt ülünk, nemet kell mondaniuk, akár a miniszterelnöknek is. És hogyha begyakorolják a nem mondást, azt, hogy nemet mondanak, akkor az érdekes helyzeteket eredményezhet mondjuk a főnökeikkel. De mégis szükség van erre. Miért ez a konkrét ügyész végzi a vizsgálatot, a nyomozást. Miért nem valaki más? Mondjanak nemet az ilyen megkeresésekre. És ez hoz változást, mert egy egész kormány sem képes erre. A makacs egyének viszont igen, akik igazuk tudatában leállítják a politikai beavatkozásokat. És az emberek ezt megérzik. És ez emeli az önök munkának a megítélését, illetve az önök munkának a tiszteletben tartását. Tehát ez egy lélektani hatás. Így lehet mérni a fedhetetlenséget, illetve a becsületességet egy adott szervezetben, és ehhez kívánok sikert. Köszönöm. Megköszönöm, Monika. Látom, hogy ketten kívánnak még szólni. Anna Gomez, Jacek Szerius Volszki, sőt, Temesmaker úr és Isztály Kovasszony, akkor önökkel lezárom a hozzászólók listáját, mert amúgy is késésben vagyunk. Kérem, hogy mindenki nagyon tömören és röviden tegye fel a kérdését. Anna kezdi. Köszönöm először is, hadd mondjam el hogy csatlakozom Heutala asszony kollégámhoz és az ő kérdéséhez. A ratifikáció elhalasztása három évvel, ez elfogadhatatlan, tehát ezzel kapcsolatban valamilyen választ szeretnénk. Ez az EU-Ukrajna társulási megállapodásban szerepel. Ez önmagában is prioritás kellett volna, hogy legyen az emberi jogokért folytatott küzdelem, illetve az agresszió és az emberi jogok megsértése ellen folytatott küzdelem. Ukrajna egyébként is ennek áldozatául esik, ugye a háború miatt Oroszországgal, de hát a korrupció ellen is küzdeni kell. Nagyon gyakran láttuk, hogy az emberi jogok megsértése gyakran a korrupciós ügyek egyfajta lefedése, elfedése, ezt a technikát használják. Hadd mondjam mert azt is, hogy Seborin úrral egyetértek, és támogatom őt abban, amikor ugye a rendszert leírta, tehát ugye elmondta, hogy a maffia visszavág. Ez nem csak Ukrajnában történik meg, hanem másútt is. Ukrajnában ez különösképpen dühítő. Én voltam azok egyike, akik nagyon határozottan felléptek a szankciók mellett, mert a fiatalok annyira jól szervezték magukat, és annyira ügyesen feltárták a Janukovics rendszer, kleptokrácia mindenfajta kapcsolatát és piszkos ügyleteit, hogy egészen fantasztikus, és utána dühítő, hogy mindannyian az érintettek közül megúszták az egészet, és ezek után szinte az Európai Unió kerül bíróságra. Tehát szerintem hatalmas felelőssége van mindenkinek, hogy támogas, támogatást nyújtsunk a korrupció ellenes közelemben. Többféleképpen is fel lehet lépni, a civil társadalmat is lehet támogatni, de hát nyilván lehet a, a kormányhivatalokat vagy az ügyészi hivatalokat támogatni, akik elkötelezettek a korrupció ellenes küzdelem mellett, ahogy Mónika is elmondta. És szeretnék még valamit elmondani. A bűncselekmények eredményeképpen szerzett vagyontárgyak elkobzásával kapcsolatban fogadtunk el nemrégiben egy anyagot. Ez gyakorlatilag mintája lehet mintának használták is, használták fel más országok, Ukrajna is megteheti. A Panama dokumentumokkal kapcsolatban is alakult egy vizsgálóbizottság, amely az adóparadicsomokat és egyebeket vizsgálja, és tudjuk azt, hogy az önök országában meglévő korrupció természetesen kapcsolódik az EU-ban működőhöz. Hát nyilván ez nem titok. Ausztriában, Cipruson, Lettországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban is vannak rejtett vagyonok, tehát ez nem csak Ukrajnáról szól, hanem rólunk is. És itt azt mondanám, hogy kérem, mondják el nekünk, amit tudnak, amilyen információkkal rendelkeznek, azért, mert a vizsgáló bizottság most áttekinti, hogy hogyan használják fel a pénzügyi rendszert, hogyan használják ezt fel pénzmosodaként. És a munka eredménye nagyban segíthet önöknek is. A José Ugaz, a Transparency International elnöke most járt Ukrajnában, és felajánlotta a szakemberi támogatást, a szakmai támogatást. Remélem, hogy elfogadják ezt. Ukrajna ugyanúgy, mint bármilyen más ország ilyen körülmények között, azt hiszem nem tehet mást, mint elfogadja ezeket a támogatásokat. Jacek Szárius Volszki következik. <clears throat> I won't be long. I just want to recall nem fogok hosszan hozzászólni. A mai külügyi bizottság megbeszélésére szeretném e- emlékeztetni önöket. A, a Ukrajna számára a vízummentességről tartottunk eszmecserét, és azt gondolom, hogy a vízumliberalizálás intézkedési tervnek ez az egyik mérföldköve. Én magam is ajánlottam azt, hogy minél előbb, és késedelem nélkül adjuk meg Ukrajnának a vízummentességet, és továbbra is arra ösztönözzük Ukrajnát, hogy lépjen fel a korrupció ellen. A korrupció elleni erőfeszítések további ösztönzése érdekében, illetve az ukrán politikai erők támogatása érdekében, amelyek emögött állnak, a következőt javasoljuk. És itt felolvasom ezt a négy soros részletét a véleménynek, amely ezzel foglalkozik. Azt gondolom, hogy ezt el fogja majd fogadni a külügyi bizottság és a parlament is, hogy a reform folyamatot tovább ösztönözzük, egy monitorozó mechanizmust kell kialakítani, garantálva, hogy az EU-nak mozgástere marad a monitorozás során a korrupció elleni és jogállami jogszabályi keret felett. Ez nem csak a jelen időszakot, hanem a jövőt is érinti. És a jelenleg érvényes mechanizmus, amely Törökország esetében a mentesség megszakítását, felfüggesztését jelenti. A migrációs kockázatokat helyezte előtérbe, és ezt úgy kell folytatni, hogy a szükséges normákat, illetve viszonyítási szinteket, benchmarkokat érvényre juttatjuk. Mit jelent ez? Ez és a következő jogszabály végrehajtása a különböző VLAP és IMF feltételek betartását fogja megkövetelni. Ez Ukrajna esetében is azt jelenti, hogy nyomást gyakorolunk, ösztönzést biztosítunk Ukrajna számára is, hogy végleg kiírtsa a korrupciót a közéletéből. Köszönjük szépen. Köszönjük, Jacek, a hozzászólást. Magda Beneszmáher kapja meg a szót. André, köszönöm szépen. a panel résztvevői nagyon érdekes rálátást biztosítottak számunkra, illetve a román tapasztalatok is nagyon hasznosak. Én nem vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, de a parlamenti együttműködési bizottságnak viszont igen, úgyhogy nyomon követem a fejleményeket jó néhány éve Ukrajnában. Flaman vagyok, és az EU nyugati régióját képviselem, és ebből a nézőpontból támogatom messze menően Ukrajnát. Az igazságügyi reform a demokratikus folyamatokat eh, szolgálja, és egy olyan igazságszolgáltatási rendszer kialakítását segíti, amely tisztességesen működik az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat tiszteletben tartva. Fellépve a bűnözés ellen, és segíti a korrupciótól való megszabadulást az egyén és az intézményi szinten is, és legfőképpen, amely élvezi a közvélemény bizalmát. Sabunyin úr megfogalmazta azt, amit én is megtapasztaltam, illetve éreztem néhány hete, amikor Ukrajnában jártam. És ezt meg is említettem egyébként az első panelbeszélgetésnek, illetve fordulónak a végén. Tehát nagyon sokakban az a benyomás, hogy a régi rendszer küzd, hogy visszatérhessen. És a majdan megrázta a rendszer alapjait, de nem semmisült meg a rendszer. Még nem múlt el. Én így látom a jelen helyzetet, és sajnos az idő nem szövetségesünk. Egyetértek önnel, önökkel ebben. És igen, a politikai elit egy része, néhány politikus ellenáll, és küzd a változások ellen. Én magam is politikus vagyok, tehát a reformok előrevitelét várná az ember a politikusoktól, hogy helyreálljon a bizalom, hogy lépjenek rá a gázpedára, hogy ne legyen új majdan. Tehát azt látjuk, hogy egyrészt Ráléptek a gázpedára, de beúzták a kéziféket, és e, elkezdett füstölni a hátsó fék. És gondok vannak a motorra. Az a kérdés, honnan jön a nyomás? ennek a folyamatnak a hátterében. Tehát kinek az érdekei képeznek olyan jelentőséget, hogy ez az ellenállás kialakult. És Lucenko úrtól egy nagyon őszinte dolgot szeretnék kérdezni. Információim szerint egy ügyész fizetése 5000 hrivnya nagyjából 180 eurónak felel meg havonta. Megerősíti ezt? Valóban ez a helyzet? És a kérdésem, hogy hogy gondolhatnak a korrupció megelőzésére és kiiktatására ilyen jövedelmi viszonyok között. Hogyha egy ügyésznek ennyiből kell megélnie. Mi biztosítja azt, hogy nem megy minden tovább a megszokott mederben, hiszen alulfizetett köztisztviselők alig ha tudnak a korrupcióval szemben fellépni. Tehát én ezt az információt kaptam, erről tájékoztattak. És remélem persze, hogy az ukrán ügyészi rendszer reformja sikerrel folytatódik, mert én hiszek a jogállamiságban és hiszek Ukrajnában. Elnök Olena Plisztáko feltette az utolsó kérdést, és aztán majd hallhatjuk a válaszokat. Az Ukrajnával foglalkozó szakértő csoport tagja vagyok, köszönöm a szót, és feltető a kérdés, hogy az európai közvélemény miért hall olyan sűrűn magasrangú ukrán tisztviselőktől reformokról, illetve különböző célokról és szándékokról, és csak megerősíthetem, hogy önökkel együtt mi is sikeres reformokat szeretnénk, és bízunk az együttműködés sikerében. Aztán, ami a rendszer által keltett nyomást illeti, illetve az e, ellenkezést, Lucenko úrtól kérdezném, és Petrenko úrtól, hogy önök hogyan látják a rendszer fejlődési lehetőségeit, illetve a rendszer szintű ellenállás. Petrenko úr, ön már jó ideje hivatalban van, Lucenko úr pedig frissen lépett eh, hivatalba. Hogyan látják a korrupció elleni küzdelem lehetőségeit? A miniszter úrnak adok két percet, Lucenko Lascsinszkez eh, Ansinskas és Sabunin eh, úr, eh, ebben a sorrendben hallgathatjuk majd a válaszokat, és aztán lezárjuk a vitát, mert kifutunk az időből. Köszönöm szépen. Tudom, hogy a politikai eh, akarat megvan, illetve az önök maximális támogatása is arra irányul, hogy a régi rendszer megszűnhessen, leépülhessen, és a régi igazságügyi minisztériumi e, felépítés az eddigi kormányok alatt a lehető legelavultabb volt. Tehát óriási volt a korrupció, már a különböző bejegyzések, regisztrációk során is. Mit tett az ember miniszteri szinten? Az egyik lehetőség, hogy semmit sem tesz. Ez a legegyszerűbb. Vagy mindent meg lehet próbálni átalakítani. Két év alatt Kétszer alakítottuk át a személyállományt, a minisztérium a létszámot csökkentettünk, amikor hivatalba léptem, 27 ezeren dolgoztak, ott most csak 12 ezeren vannak a szervezetnél. És ezzel a korrupciót némileg leépítettük, átadtuk az önkormányzatoknak a feladatok egy részét, illetve a különböző egyéb résztvevőknek korrupció elleni jogszabályt hoztunk, az egyik legjobbat Európában. Ami a bírósági rendszer problémáit illeti. Én úgy látom, hogy ez a reformnak a legfontosabb területe. Mert a bírák rendkívül függetlenek, de az ügyészekkel és a rendőr tisztekkel megegyezik az őket sújtó probléma, tehát ugyanazok a gondok ott is. És most a személyi állományában is megújítjuk a bírósági rendszer nagyobb részét, a többségét. És ez egy egyedülálló lehetőség. Ezt szolgálják a nyílt pályázatok, illetve a civil szervezetek, a helyi hatóságok, önkormányzatok bevonása szintén erre irányul. Az új rendszerbe belépő új dolgozók egyrészt megkapják a fizetésüket, és a bírói függetlenség az már egy alapvető elvárás. Nincs mentelmi joguk, mint egy bármilyen ukrán állampolgár, hogyha bűncselekményt követnek el, börtönbe kerülnek. Tehát ez segít helyreállítani a közbizalmat. A régi rendszer képviselői jelzéseket adnak, hogy nekik nem kell a változás, ők nem akarják, mi viszont ezzel nem törődve haladunk előre. Lucenko úr, öné a szó. Makovai asszonynak szeretném eh, elmondani, mutatom is neki itt ezt a eh, papírt, hogy eh, hogy neveztem az előadásomat. A maffia, Janukovics maffia állapotáról szóló beszámolónak neveztem ezt. És szerettem volna csak annyit elmagyarázni, hogy hát igen, sokan elmondják, hogy nem folytathatjuk a Janukovics elleni hajszát a végtelenségig, de kérem értsék meg, hogy honnan származnak az egésznek a gyökerei. Hogyha ha itt van ez a kezemben egy ilyen fekete lista, és két millió kétszázezer hívnya szerepel, az ő neve mellett, akkor cselekedni kell, nem, nem, vehet, nem engedhetjük meg, hogy megvehessék valakinek a szavazatát, hogy egy parlamenti képviselő szavazata valahány hrinjába kerüljön. Minden, mindenhol elharapózik ez az egész. Nem lehet így megfelelően működni, ha nem ítéljük el a Janukovics féle rendszert és annak működését. Mert egyébként mindenkinek az marad majd a benyomása, hogy ó, hát természetesen minden olyan, mint a múltban volt, semmi nem változott. És akkor csak a felszínt kapirgáljuk valami újdonsággal, miközben a felszín alatt minden úgy marad, mint régen, és nem érünk el semmit. Tehát közben létezik a régi gonosz rendszer, és egyébként igaz, hogy ez még mindig létezik, nem annyira szervezett, mint a múltban, és nem annyira koherens, de ugyanazok az emberek még mindig ott vannak. Éppen a múlt héten derült fény Eh, például egy egymilliós lopásra, csalásra, és ezek ugyanazok az emberek. Vannak, akik elmenekültek Moszkvába, vannak, akik még mindig vígan élnek Ukrajnában, és eh, folytatják a lopást. Vannak, akik Németországba távoztak. Tehát számomra eh, a Janukovics rendszer tulajdonképpen nem külön választható a politikai, vagy gazdasági, vagy bármilyen szektortól és ami pedig a főügyészi hivatalt illeti, muszáj, hogy ez a hivatal a régi ügyekkel is foglalkozzon, és itt is vizsgálódjon. Az új ügyeket a NABU fogja kivizsgálni, tehát ez az új korrupció ellenes hivatal. De kötelezettségünk mindent kivizsgálni. Arra a kérdésre, hogy hogyan tudunk küzdeni? Hát egyetlen egy válasz van erre, nem szabad félni. Én megéltem már két majdant, én már megéltem, megjártam a börtönt, láttam a háborút, és tudom, hogy egyetlen egy módon lehet szembeszállni ezzel, úgy, hogyha leküzdjük a félelmünket, és a feladatainkat ellátjuk, megtesszük, amire szükség van. Csak így vihetjük ezt az egészet sikerre. És bűnszervezetekkel kapcsolatos információkat a régi kormány alatt működő bűnszervezetekről és az új kormány alatt működő bűnszervezetekről is tudom a, majd az információkat továbbítani, hát nincs sok különbség közöttük. A következő hozzászóló Lanciskas úr. Nagyon rövid leszek, ukrán kollégának a kérdésére válaszolok. Hát tulajdonképpen az ukrán kormány döntéseit kell végrehajtani, illetve azokat a cselekvési terveket, amelyeket már elfogadtak az igazságügyi reformmal kapcsolatban. A második kihívás az az, hogy az eredmény, eredményorientál, orientáltak legyenek a nyomozások. Ugye tudjuk, hogy a közvélemény is azt várja, hogy tegyenek le eredményeket az asztalra. Például volt egy nagyon jól ismert jogi társaság, amely mindenféle ügyletekbe keveredett, és azt várja a közvélemény, hogy legyen eredménye a vizsgálatnak. Türelmetlenek az emberek, ennyit mondanék. Savonyin úr következik. There is no political... Nincs politikai logikája annak, hogy az ukrán politikai elit miért áll ellen a reform folyamatnak különösen a korrupció felszámolásának. Továbbá ellentétes a túlélés logikájával ez az ellenkezés. Hiszen közben háború is eh, folyik, az emberek már türelmetlenek, nem várnak tovább. Tehát megvan ennek a politikai eh, logikája, megvan a eh, gazdasági logikája, de a politikai síkon ez, ez nem működik, ez a logika. És azt mondanám erről, hogy sok mindent el lehet érni nyomozás és jogszabály végrehajtás nélkül is, hiszen a korrupt alkotmánybírósági tagok, vagy a Központi Választási Bizottság korrupt tagjai, akikről Lucenko úr elmondta, hogy mindannyiukat le lehet váltani politikai eszközökkel, az elnökön és a parlamenten keresztül. Tehát nem logikus, hogy ezek az emberek ott maradjanak egészen addig, amíg el nem ítélik őket. Tehát a, az első lépés ez kéne legyen, hogy rúgják őket ki, kerüljenek ki a rendszerből, és aztán majd utána valamikor börtön is lehet őket küldeni. Tehát én nem találom a politikai logikát értelmesnek, miért vannak még mindig pozícióban ezek az emberek. Monika Makovaj. Nos, a szenvedélyes főügyészi hozzászólást követően szeretném még egyszer leszögezni, amit elmondtam néhányszor